So, liebe Kolleginnen, Kollegen, lassen Sie uns... Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. Nagyon örülök, hogy ennyien megjelentek. Volt néhány probléma a közlekedés miatt én sem tudtam repülővel jönni, csak autóval, úgyhogy néhányan késnek, ez érthető. De mindez ezek a kellemetlenségek, amelyekkel így szembe kerülünk, még mind nem számítanak azzal, azzal, ahhoz képest, amilyen szenvedésen kell keresztül menniük azoknak, akik szeretteiket, családtagjaikat vesztették el. Nagyon sokan gyászolnak a napokban. Azt javaslom, hogy a terrortámadás áldozatainak emlékére egy perces néma felállást tartsunk. Ihnen. Köszönöm. Sie haben alle eine Tagesordnung für... Megkapták a napi rendet. Vannak-e el, módosítási kérelmek? Ha nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Kettes napi rendi pont az elnök közleményei. egy EU-India csúcs találkozóra került sor március 30-án. Természetesen e, ezen a kereskedelem politikai nagyon fontos e, pont volt. E, tudják, hogy 2013 óta tárgyalunk Indiával kereskedelmi megállapodásról, de még mindig nem sikerült nagy, nagyobb előrelépést elérni. De legalább nem szakadt meg a kapcsolat. Március 17-én az Európai Bizottság konzultációt tartott a kereskedelmi kapcsolatok javítása témában Törökországban. Nyilván emlékeznek rá, hogy beszéltünk ennek az egyezménynek a felülvizsgálatáról. Március 29-én 29-én egy VTO panel kerül sor a Cost Adjustment módusza, mó, módszerrel kapcsolatban a biodízel tekintetében Argentinában való kereskedelem kapcsán. Az Európai bizot bizottságot fel kell kérnünk arra, hogy ezen eljárás kapcsán tájékoztasson bennünket a VTO panel döntéséről. Hogy folytathassuk tehát ezt a témát, hiszen ebben a témában még nem valósult meg a jogbiztonság. A fenntarthatóság és a világos kritériumok témája, ennek az erősítéséről van szó ezen eljárás keretében. Utolsó közlemény, közleményem, hogy új munkatársunk van a titkárságon Marika Amamnubika, aki a csapatunkat erősíti. Minden jót kívánunk, és sok szeretettel köszöntjük. Jó, akkor ezek voltak a közlemények. Hármas napi rendi pont a legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása február 15-16-ai ülés. Mint mindig, hogyha az ülés végéig nincsen ellenvetés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük, és akkor most rá is térünk a négyes napi rendi pontra, kedves kollégák, makrofinanciális, makropénzügyi támogatás Tunézia számára. 2014-ben egy MFA-t már jóvá hagytunk Tunéziának 300 millió eh, értékben, és most a következő következő részletről van szó. Tunézia az arab tavasz országai közül az az ország, ahol leginkább megvalósulnak a demokratikus fejlemények, a demokratikus körülmények, ezért nagyon fontos a stabilitás a fejlődés szempontjából, és a makrogazdasági, makropénzügyi támogatás ilyen tekintetben szükséges. A Tunéziával folytattunk egyeztetést a kereskedelmi preferenciák témájában, az olívaolaj esetében. A jelentéstevőnk arról tájékoztatott, hogy ezt sikerült elfogadni egy néhány egyeztetés után a tanácssal, és most következik a makroszintű pénzügyi támogatás kérdése. Nagyon örülök, hogy itt van Tunézia EU-s nagykövete, úgyhogy meg is adom a szót Sirif nagykövetnek, tessék. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Nagy örömre szolgál, hogy ma itt beszámolhatok önök előtt, illetve beszámolhatok arról, hogy hogyan alakul az eszmecsere az Európai Unió és Tunézia között különösen a tekintetben, hogy az Európai Parlament támogatásra van szükség a jelenlegi gazdasági helyzetben Tunéziában. Szeretném elmondani azt is, hogy hálásak vagyunk a folyamat tekintetében az Európai Parlament támogatásáért a sürgősségi kereskedelmi intézkedésekre gondolok, ami az Európai Unióba exportált olívaolaj tekintetében az Európai Parlament támogatott. Az Európai Parlament támogatása mindig nagyon fontos volt, és fontos a demokratikus átalakulás tekintetében is hazámban 2011-től kezdve, úgyhogy még egyszer köszönet mindezért. 2011 óta sok minden történt, és sok előrelépés történt a fiatal tunéziai demokráciában. Ugyanakkor különleges helyzet alakult ki mára, különleges biztonsági kihívásokkal állunk szemben. A regionális gazdasági helyzet a libiai válságnak köszönhetően nehéz. Harcolnunk kell a munkanélküliség ellen is. 15% körül van, főleg a fiatalok körében nagyon jelentős a munkanélküliség, mindez nagy nehézséget okoz gazdaságunk számomra. 2016-ban fölmerült, hogy sürgős intézkedésekre van szükség, a, hiszen a helyzet már a társadalmi és gazdasági átalakulást veszélyeztette. Tunézia különleges támogatást kapott az Európai Unió részéről, első számú partnerünkről van szó, és fontos az 500 millió eurós makrofinanszírozás is. Mindez a mai témánk is illeszkedik ebbe az intézkedés sorba sokkal többre van szükség, mint 500 millió euróra Tunéziának. Jelenlegi demokratikus út mentén 5 milliárd euróra van szüksége. Az imf 2,8 milliárd dolláros hitelről tárgyalunk. Ahogy mondtam, 5 milliárd euróra van szükségünk. A központi bank a nemzetközi bankon, nemzetközi piacon még plusz egy milliárd eurós hitelt próbál szerezni országunk számára. A jelenlegi helyzet ilyen igényeket, ilyen szintű igényeket jelent. Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy a gazdasági nehézségek ellen fel tudjunk lépni, illetve a reformfolyamatot, a strukturális reformfolyamatot is tovább tudjuk folytatni, stabilizálni tudjuk a gazdaságunkat, fenntartható növekedést tudunk elérni, ami minden tunézi állampolgár számára megfelelő. 2015-ben a terrorista események sajnos meggyengítették az átalakulási folyamatot. 2014-ben 2,3% volt a növekedés, de tavalyra ez lecsökkent 0,8%-ra. Az idegenforgalom rendkívül fontos a gazdaságunk számára, 7%-át képviseli a GDP-nek, 14%-át a foglalkoztatásnak, de 2015-ben 35%-ban és, és 2016. januárjában 50%-kal csökkent, ez is hozzájárult a gazdasági növekedés lassulásához. Körülbelül 1 millió foglalkoztatott van, a, akik az idegenforgalomban dolgoznak, közvetlenül vagy közvetetten gyakorlatilag 11 millió embert érint a, a főleg a fiatalok számára, hogyha ez még hozzáadjuk azt az egymillió családot is, akik közvetlenül vagy közvetetten a turizmusból élnek, el tudják képzelni, hogy milyen nehéz a helyzet hazámban. Egy másik téma, a gazdaság más motorjai esetében is a lassulás figyelhetjük meg, csökkent az export, főleg a bányászati szektorban. 77%-a tunéziai exportnak az Európai Unióba irányul. A líbiai helyzet, ötödik partnerünkről van szó, gazdasági partnerünkről van szó, és a külföldi befektetés is csökkent az ott elmúlt öt évben, és emiatt csökkent a globális befektetés aránya is. Ez közvetlenül a foglalkoztatást is érinti. A munkahely teremtés, ahogy tudják önök is, csak az új befektetésnek köszönhetően tud megvalósulni. Az állami költségvetés számára is ez problémás. 2016-ban az állami költségvetés 20% védelmi és biztonsági célokra költjük. 30%-ot költünk az oktatásra. Ezek az erőfeszítések és ezek a pénzek most át kell, hogy irányítva legyenek a védelemre és a biztonságra. A terrorizmus ellen kell, hogy harcoljunk, ezért a gazdasági fejlődési színvonalat nem tudjuk tartani. Többféle kihívás előtt állunk. A hatóságok tovább akarják folytatni, és határozottak a tekintetben, hogy folytassák a reform folyamatot a 2016-2020-as időszakra vonatkozó terveinket meg kívánjuk valósítani. Prioritást élveznek ezek a célok, új fejlődési modellt kívánunk felállítani, fenntartható növekedéssel, megosztott gazdasággal és foglalkozás, teremtéssel. gazdasági, szociális reformokat kívánunk végrehajtani. A nagy reformok öt fontos témára összpontosulnak, a gazdaság finanszírozása, pénzügyi egyensúly, emberi erőforrások támogatása, szociális védelmi háló kiépítése, szociális pénztárreform, intézményi reform. A Tunéziai Központi Bank támogatja a magán és állami együttműködéseket, és a parlament most vizsgál egy új együttműködési lehetőséget. A gazdasági és szociális kihívások tekintetében ebben az évben, ahogy már mondtam, kb. 5 milliárd euró külső befektetése, külső friss pénzre van szükségünk. A makrofinanszírozási 500 millió eurós támogatás részben fedezi ezt az igényt, rövid és középtávon előnyös lehet, és így csökkenteni lehet azt a kockázatot, ami a nemzetközi pénzpiacon szerzett hitelek jelentenek, vagy jelentenének Tunézia számára. A költségvetési egyensúly fenntartásához is hozzájárul, de rendkívül fontos a reformfolyamatok szempontjából is új fenntartható gazdaságnövekedési dinamizmus kívánunk kialakítani. Hölgyeim és uraim, sajnálom, hogy túl hosszasan beszéltem. Általában nem szeretem fölolvasni a felszólalásaimat, de a kollégáim azt mondták, hogy ezeket a témákat, ezeket az adatokat most föl kell, hogy olvassam. Az Európai Parlament szerepe mindig nagyon fontos volt Tunézia szempontjából, a reformfolyamatok szempontjából, és ezért az új támogatást is szeretnénk köszönni, és szeretnénk üdvözölni. Minél korábban szeretnénk, hogy felszabaduljon ez a pénz is, ha lehet még a nyár előtt. A tunéziai hatóságok vállalják, hogy felgyorsítják a vonatkozó folyamatokat. Újra szeretném elmondani, hogy hálásak vagyunk az Európai Parlament támogatásáért. A nagyon sérülékeny demokratikus folyamatok, demokratikus átalakulásunk támogatása tekintetében. Köszönöm a figyelmet. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a, nagy, a nagykövetnek, hogy tájékoztatott bennünket a helyzetről. Nem szeretnénk sokáig beszélni. Nagyon sokat vitáztunk már ezekről a kérdésekről. A két éves olívaolaj, kivételes olívaolaj kontingensről. Mindennyian tudjuk, ahogy ezt a nagykövet is mondta, nagyon nehéz helyzetben van az ország, nagyon érzékeny a helyzet, kivételes a helyzet, nagyon nagy kihívások előtt áll az ország, és ezek a konfliktusok önmagukban összekapcsolódnak még számos egyéb konfliktussal is. Biztonsági konfliktusról van szó, biztonsági fenyegetésről van szó. Tunézia is terrorista támadások áldozatává vált. Gazdasági és szociális kihívások is állnak az ország előtt. Nagyon, nagy a, nagyon magas a munkanélküliség, és nagyon nagy az egyenlőtlenség Tunéziában. A fiatalok munkanélkülisége akár 40 százalékot is elérhet egyes régiókban, és nagyon fontos ezen egyenlőtlenségek ellen fellépni. Korábban az iskolákra és az oktatásra fordították fordítottak 30%-ot, most ezt mind biztonsági kiadásokra, illetve katonai kiadásokra fordítják. Nagyon nagy segítségre van tehát szüksége ennek az országnak. 5 milliárd dot kért az ország, mi egy 500 milliós makrószintű pénzügyi segítséget tudunk nyújtani. Természetesen egyeztetnünk kell még az Európai Bizottsággal és másokkal, hogy lássuk, hogy hogyan tudjuk ezt minél hamarabb és minél, legjobb, minél jobban megoldani. Persze osztjuk a nagykövet által elmondott célokat, minél gyorsabban döntést hozni ebben a kérdésben, és megegyezni a bizottság, a tanács és a parlament között, a mi parlamentünk feladata ugye a legislatív munka elvégzése, és remélhetőleg minél gyorsabban ez megvalósul. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. Sajnos az elnököt nem halljuk. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most pedig Szájfi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Csikó kollégát kell kimentenem, aki nem tudott Brüsszelbe jönni. Önök is tudják, hogy milyen problémák merülnek fel a közlekedés szintjén. A nagykövet úrnak hadd mondjam el, hogy nem akarom megismételni a dolgokat, amik már elhangzott, elhangzottak, amelyekről már hónapok óta beszélünk, de nagyon fontos minden alkalommal, hangsúlyozni azt, hogy mennyire támogatjuk az országot, és most konkrét lépésekkel szeretnénk ezt az országot támogatni, és ez a vitánknak a célja, a makro szintű finanszírozásról szóló vita célja. Öt éve az úgynevezett arab tavasz eseményei után bár most erről ne vitázzunk, erről a megnevezésről, most már látjuk, hogy Tunézia az egyetlen olyan ország, amely ebből pozitívan jött ki, és ennek ezt is mutatja, hogy megkapta a Nobel békedíjat, ez nem véletlen. És nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy fenntartható, stabil ország legyen, ehhez nagyon fontos változásokra van szükség. Azt is látjuk, hogy a kihívások ezt a folyamatot veszélyeztetik. E, ilyen kihívás a terrorizmus, ezt az ülést is úgy kezdtük, hogy egy perces néma felállással emlékeztünk meg azokra az áldozatokra, akik egy pár száz méterre itt estek áldozatául a terrorizmusnak, de akik akár Tunéziában vagy más országokban estek áldozatul ilyen támadásoknak. Tehát a terrorizmus egy hatalmas csapás mindannyiunk számára. A gazdaság és a szociális egyenlőtlenség a következő nagy kihívás. Az Európai Parlament delegációja Tunéziába látogatott eh, a forradalom után, már akkor eh, számos szociális eh, mm, mozgalomra került sor, a demokratikus mozgalmakra, demokratikus reformfolyamatokra, és Tunéziának tehát ezekre a nagy kihívásokra kell válaszolniuk. Most nyilván említhetjük azokat a támadásokat, amelyekre sor került. Az ország azonban nagyon kitartó, ambiciózus, és fontos ezt megerősíteni. Ez a makroszintű pénzügyi támogatás fontos. A nagykövet úr is elmondta, hogy 5 milliárdra lenne szükség, Nekünk azonban fontos, hogy legalább ezen a szinten tudjunk előrelépni, és, és minél gyorsabban döntést hozni. Ön felvetett egy problémát, amelynek mindannyian tudatában vagyunk, az ifjúság fiatalok közötti munkanélküliség, ez egy nagy csapás, ez mindannyiunk számára kívás, az egész mediterrán térséget érinti ezt. Most fontosnak tartom, hogy konkrét lépések történjenek, és álljunk Tunézia mellé, a tunéz, tunéziai nép mellé. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Fizasz úr. Köszönöm a szót. Szeretnék a nagykövet úrnak is és a kollégámnak is köszönetet mondani óriási kihívás előtt áll ez az ország, és már beszéltek az arab tavaszról, és szeretnék valamit mondani ezzel kapcsolatban. Akkoriban az elnök még az pártának elnöke volt csak, és az arab tavasz kezdetekor már azt mondta, hogy ne beszéljünk arab tavaszról, hanem inkább arab térről beszéljünk, tehát ő már előre látta azt, hogy milyen veszélyes jelenségek jelenhetnek meg számunkra. Tunézia mindezek ellenére egy példa, jelenleg az egyetlen arab ország, ahol egy nyugati mintájú demokráciát lehetett kiépíteni, ez egy nagy vívmány, és ezt a kihívást támogatnunk kell a továbbiakban, és továbbra is támogatnunk kell Tinéziát. Különböző módon lehetséges ez, gazdasági segítségnyújtással, egyfajta marsal tervről is beszéltek Tunézia esetében, viszont Tunéziának is tennie kell. Ezért egyértelmű kormányra van szüksége, egy kevésbé megosztott kormányra van szüksége, és úgy gondolom, hogy a biztonság alapvető fontosság, vagy nélkül nincsen semmilyen fajta külföldi közvetlen befektetés. És még egy pont, amely szerintem lényeges, ez pedig a regionális fejlesztés. Óriási a különbség a kikötővárosok és a, az ország belsején lévő városok között. Azon kell lenni, hogy legyen egy regionális fejlesztés, így a belső, belső területeket is fejleszteni kell. Nem szabad elfelejteni azt, hogy Tunézia az az ország, amely második helyen áll akkor, ha arról van szó, hogy hogy um, szembenézzenek a terrorizmusra, és ezt mindenképpen látni kell. Látni eh, kell azt, hogy mennyire nehéz a kontextus. Líbiát is említették, itt szociális, gazdasági nehézségek vannak. Egyértelmű támogatás kell Európa részéről, de megfelelő intézkedéseket kell tennie Tunéziának is. Elnök David Martin következik. Csak nagyon röviden szeretnék hozzá szólni. A frakcióm támogatja ezt a jelentést. Az illetékes kollégák nem tud itt lenni ma. Ha az összes brit utazási oldalt megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ezében az összes tunéziai útjukat törölték, és ez egy óriási csapás, ugyan ország számára fontos a turizmus. Nagyon fontos Tunézia szempontjából az, hogy a demokráciát támogassuk, tehát a frakcióm örömmel támogatja az autonóm kereselmi intézkedéseket, az 500 milliós támogatást is támogatjuk. Ez nem jelentételen ez az összeg, de kicsi ahhoz képest, hogy milyen problémákkal kell szembenéznie Tunéziának. Remélhetőleg sikerül ennek a pénznek további pénzeket majd felszabadítania. Úgy gondolom, hogy hangsúlyozni kell azt, hogy továbbra is támogatni kell minden mindent fogó szabad kereskedelmi megállapodást. Itt is előre kell lépni, mert ez a rövid távú problémáit Tunéziának nem oldja meg, viszont lehet, hogy hozzájárul a hosszú távú stabilitáshoz. Tehát üdvözlők ezt a javaslatot, és lehetőleg a leggyorsabban kell eljárni. Köszönöm, mondja az elnök, és most pedig Helmut következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A mi árnyékjelentéstevőnk sincs ma itt, de szeretnék a nevében néhány pontot elmondani, áttekinteni a problémákat. Mindannyian egyetetünk abban, hogy nagyon nehéz a gazdasági helyzet ennek az országnak, és mindent meg kell tenni, amivel segíthetünk az ország lakóinak. óriási a munkanélküliség, főként a fiatalok körében. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a megoldást felkínálni, amelyel meg lehet akadályozni a konfliktusok további súlyosbodását. Szeretnénk átgondolni a makrofinanszírozási eh, támogatást, eh, amely eh, lehetséges módon rövid vagy hosszú távon növeli az ország eladósodását. Tehát szükség van-e erre az eszközre, amely esetlegesen hosszú távon súlyosbíthatja Tunézia helyzetét. A nagy követhez fordulva, és tőle kérdezem azt, hogy mit gondol arról, hogy az Európai Unió hozzájárulna hogy hogyan a, tudná esetlegesen megoldani Tunézia eladósodását, hogyan tudná megoldani az Európai Unió azt, hogy hozzáférnek a pénzhez közvetlenül, és így beindíthatnák a gazdasági növekedést. Támogatnák-e ezt? A politikai támogatása Tunéziának egyértelmű üzenetet küldeni, küldene a demokratikus fejlődés irányába és ennek kell lennie a középpontjában az EU kapcsolatainak a gazdaság, illetve a fejlesztés között. A zöldek képviselője, csak rövid megjegyzésem lenne. Egyetértek azzal, amit már elmondtak, különösképpen azzal, hogy azok a problémák, amiket Scholz úr említett, úgy vélem, hogy Tunézien kívül is fontos a számunkra, hogy pozitív legyen a fejlődését, vagyis jobb legyen a demokratikus fejlődés, mert elmondtuk azt, hogy Tunézia az egyetlen ország, ahol viszonylagosan reménykedhetünk, hogy a helyes úton maradnak, és ez nagy hatással lehetne a többi országra is. Ezért mindent meg kell tennünk, amit tudunk, és Scholz úrhoz csatlakoznék, és azt mondanám, hogy kevesebb kölcsön legyen, hanem inkább legyen támogatás, amelyel tényleg hosszú távon lehet segíteni ennek az országnak. Elnök, köszönöm, most pedig az Európai Bizottság részéről a DECO Finance részéről következik. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretném bemutatni a bizottság javaslatát. Tunézia nagyon nehéz makrogazdasági helyzetben található 2011 óta. Egy sor tényező okozza ezt. A hazai gazdasági problémák, a politikai átalakulás első időszakában, a regionális instabilitás, folyamatosan hat az országra a libiai helyzet, valamint a európai gazdaság gyenge volta is befolyásolta. A Tunézia függ a leginkább az összes Európai Uniós szomszédos országok közül az Európai Uniótól. 70%-a a tunéziai exportnak Európába irányul. A pénzügyi támogatásról 2013-ban született a döntés az IMF részéről, 300 millió eurós makrofinanszírozási támogatást kapott az Európai Bizottságtól az ország. Ezt a támogatást folyamatosan hajtjuk végre. A 200, ez, 200 milliós összegből tavaly májusban és decemberben már egy jelentős részt felszabadítottunk. De főleg a biztonság területén, ugye több terrortámogatás érintette az országot, és ez a gazdaság több ágazatát is érintette, konkrétan és leginkább az idegenforgalmi szektort. 40-45 százaléka csökkent a szektor tevékenysége múlt évben, attól függően, hogy hogyan számítjuk ezt, de az év első negyedévére vonatkozó adatok mutatják, hogy 50-55 százalékos az újabb csökkenés. Továbbá nehéz a szociális helyzet az országban, ezért gyakori a sztrájk jelenség, ez az összes termelési szektort érinti. Plusz a idei termése túl jó, szárazság merült föl, illetve az olívaolaj termesztést is a ciklikus jelenségek negatív hulláma érinti most jelentős kiadásokat kell, hogy vállaljon a kormány, hogy a határvédelmet meg tudja oldani, főleg Líbia irányában. A biztonsági területen is nagyon sok plusz kiadása van a kormánynak, és mindezen okok miatt az új igény a tunéziai hatóságok részéről felmerült. Erre válaszként a bizottság 500 milliós újabb támogatást javasol, ahogy tudják ez összesen 700 milliót jelent, még fennmarad egy bizonyos összeg az előző vállalásunkból, és így ez összesen gyakorlatilag 800 millió eurót jelent három évre elosztva. Ez egy jelentős összeg, hogyha azt tekintjük, hogy az Európai Bizottság milyen összegeket szokott támogatásra fordítani. Három különböző szakaszban kerül felszabadításra a pénz, és ahogy az előadó is említette, szeretném elmondani, hogy a 250 millió lesz az első részlet, és utána kettő darab 100 milliós összeg felszabadítására fog sor kerülni. Az elképzelésünk az, hogyha sikerül, a bizottság már ebben a hónapban megkezdeni a részletes tárgyalásokat, egyeztetéseket, és ha minden jól alakul, és a társ jogalkotó egyetért, elfogadja a javaslatot viszonylag gyorsan, akkor reméljük májusra sikerül elfogadni a javaslatot, és így lehetőségünk lesz arra, hogy már júliusban az első összeget felszabadítsuk. A helyzet komoly, sürgős igény van ezekre az összegekre. Szeretném azt is hangsúlyozni a tunéziai hatóságok számára és különösen Serif nagykövető számára, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy amint a jogalkotó, a társjogalkotó elfogadja a javaslatot, és amint a hatóságokkal közösen megszületnek a szükséges döntések, ratifikálni lehet a dokumentumokat, és a tunéziai parlament ratifikálja a dokumentumokat, akkor az a tervünk, hogy már a nyár előtt felszabadítsuk az első részletet, a másodikat pedig az év harmadik negyedévében. 250 millió először, nem elnézés, először 200 millió, és utána 250 millió. A döntésjavaslatot a bizottság elfogadta, és ez hasonló, majdnem azonos a 2013 óta elfogadott hasonló döntésekkel, amelyeket közös nyilatkozatokban fogadtunk el a makrofinanszírozás tekintetében. Egy kis technikai jobbítás az korábbi elmúlt három évben hasonló támogatások tapasztalata alapján bevezettünk, egy minimális technikai javítást is, jobbítást is. Ezért kérjük a parlamentet, hogy lépjenek tovább, fogadják el, amint lehet ezt a döntést, ezt a határozatot. A tanácssal folynak már az egyeztetések, és tudjuk, hogy a tanács is egyetért azzal, hogy sürgősen döntést kell hozni ebben a témában. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Természetesen a feladatunkat nagyon-nagyon komolyan vesszük. A parlament és egy demokratikusan megválasztott testület ezt komolyan is vesszük. Megadom a szót a jelentéstevőnek, és utána a nagykövet úrnak, vagy szeretnének fordítva hozzászólni. Nagykövet úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Április 18-án, vagyis néhány nap múlva eh, Tunisban egy fontos eh, eseményre kerül sor, néhány nap eh, később pedig Mogherini asszony látogat Tunéziába, és ezzel kapcsolatban nagyon mm, nagy aggodalmak merülnek fel, sok ágazat, a a mezőgazdaság, illetve más ágazatok is félnek a szabadkereskedelemtől. Én inkább az integrációt támogatom. Nagyon sokan emelik fel a hangjukat Tunéziában, Tunéziában az ilyen típusú egyezményekkel szemben. Még akkor is, hogyha a 95-ös szabadkereskedelmi, ipari cikkek szabadkereskedelméről szóló egyezményt kritizálják egyesek, sokan beszélnek a bizonyos veszteségekről ezen egyezmény megkötését követően, és egyesek azt gondolják, hogy ez még jobban, még inkább ront majd a helyzeten. A Trade Not Aid mozgalom vagy módtóval kapcsolatban én azt mondanám, hogy inkább a Trade and Aid megfogalmazást kellene választanunk, és megközelítést kellene választanunk. Itt hitelről van szó, nem, nem visszatérítendő támogatásról. Igaz, hogy nagyon kedvező körülmények között kapjuk a hitelt, vagy feltételekkel kapjuk a hitelt, de ez akkor is hitel még mindig ö, ö, makrogazdasági szinten kezelhető az 53%-os hiány is, eddig 40% volt, de egyre nagyobb nehézségekkel néz szembe a kormány. Remélhetőleg javul a helyzet, hogyha visszatérünk a növekedésre. Korábban 5% körül volt a gazdasági növekedés, most ez 0,5-0,8%-ra csökkent hogyha a helyzet javul, ha a körülmények javulnak, akkor visszatérhetünk a növekedési pályára, de az az kell, hogy a líbiai helyzet is stabilizálódjon. A beruházás, közvetlen külföldi beruházások nagyon fontosak. Senki nem akar Tunéziában nyaralni, hogyha a körülmények nem javulnak vannak jó emlékeink is Németországgal, Franciaországgal való együttműködésről, a, a a tartozás átütemezéséről, vagy megszüntetéséről, 60 milliós tartozásról volt szó Németországgal szemben, de Franciaországgal is sikerült megállapodni. Fejlesztési projekteket sikerült beindítani, Németországgal sikerült egy egyezményt megkötni, a vízellátással kapcsolatos projektek megvalósításáról, ivóvízellátás, víztisztítás, ezek jó dolgok, jó tapasztalatok, Ezekről van szükség, ezekre van szükség, így lehet a fiatalokat és a gazdaságot is támogatni. Ezt az üzenetet szerettem volna átadni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szennész asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy amit a nagykövetőr mondott, ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Nagyon is emlékeztetnünk kell erre, kell eh, arra, hogy egy makroszintű e, finanszírozási támogatásról beszélünk, ez egy hitel. Ez és ehhez, ez feltételekhez kötött, ez bonyolult, nehéz, nagyon fontos két dolgot nem összekeverni, teljesen igaza van a, a nagykövet úrnak ebben. Én személy szerint abszolút értem ezeket a példákat, Németország és Franciaországgal való együttműködés példáját a hitel átalakítás, átütemezés, illetve átalakítása, beruházásba való átalakítása. Azt gondolom, hogy a makroszintű finanszírozási támogatás mellett, amelyről szavazni fogunk az elkövetkezendő hetekben, ehhez hozzá kell adni ki kell, ezt ki kell egészítenünk azzal, hogy Tunézia nagyon sok kiadást a biztonság megvalósítására fordít, és ez nem csak Tunéziának fontos, hanem az egész Európai Uniónak fontos. Tunézia és Líbia közötti határbiztosítása nem csak Tunéziát védi, hanem Európát is. Ezt szeretném egy kicsit hangsúlyozni, mert ezeket a műveleteket nem szabad elfelejtenünk, ezeket európai szempontból is eh, látnunk kell. Tehát a teljes képet kell nézni, a kölcsönös támogatás, a megerősített együttműködés, materiális pénzügyi eh, szinten a biztonsági szempontból is megvalósul. A A nagykövet úr, ugyanazt a dolgot említettünk az állásfoglal, állásfoglalásunkban, mi a partnerségről beszélünk, a szabadkereskedelmi partnerségről, szabadkereskedelmi megállapodásról, de ennek a tartalmát nagyon fontos elemezni. A szabad kereskedelem nem egy öncélú dolog, a partnerség a fejlesztést támogatja. A partnerség Tunézia javára is válik, és nekünk itt Európának nagyon óvatosnak és figyelmesnek kell lennünk. Mi az Európai Parlamentben szavazni fogunk erről. Az átláthatóság, a demokrácia szempontjainak megvalósítása nagyon fontos. Nem akarjuk a régi hibákat elkövetni, ezért más megközelítést választunk. A harmadik dolog, az Európai Bizottság azt mondja, hogy a tanács osztja azt a célkitűzését, hogy lépjünk előre ebben a kérdésben, ezt mindannyian osztjuk, Idézőjelben technikai dolgokról beszélünk. Azt is meg kell néznünk, hogy a tanács a parlament és a bizottság hogyan tudja elérni azt, hogy ne késleltessük a dolgokat, hanem valóban a helyes irányba és tempósan haladjunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő ülésen 20-án és 21-én lesz a következő ülés, Szányez asszony jelentős tervéről akkor, tervezetéről akkor fogunk beszélni. Az ötös napi rendi pont Horvátország csatlakozásával kibővült a Vámunió, és ezért sok országgal kell tárgyalnunk. Az egyik ilyen, régi, az egyik ilyen ország Kína, és itt eh, ezzel kapcsolatban egy egyezmény eh, készült, és a tanács eh, kéri a beleegyezésünket. Winkler úra tevő meg is adom a szót. Uh, thank you very much, uh, Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ahogy az elnök úr is jelezte, a Vámunió kibővítéséről beszélünk, horvát köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz, és ennek a következményéről van szó az EU-nak emiatt tárgyalásokat kell kezdenie azon WTO országokkal, amelyeket közvetlenül érintenek a WTO szabályok. Kiigazításokról kell megállapodni, hiszen az EU tarifák magasabbak mint az eredeti horvát tarifák. A bizottság a WTO-s tagokkal tárgyalt bizonyos engedmények visszavonásáról. A kínai népi köztársasággal folytatott tárgyalások úgy zárultak le, hogy egy levélváltás történt a megállapodás tervezetről. Az október 7-én történt itt Brüsszelben tanács elfogadta a határozatát, úgyhogy most le kell zárni szintén levélváltás formájában ezt a megállapodást. További mm, tarifális tételeket is érint mindez, ipari termékekről van szó, cipők és légkondicionálók, mezőgazdaságban pedig bizonyos gombafajtákat érint mindez. Úgy gondolom, hogy észszerű a megállapodás tervezet, úgyhogy az EU-nak ugye tiszteletben kell tartania a WTO-s kötelezettségeit, ezért tervezetemben azt javaslom, hogy adjuk egyetértésünket ehhez a megállapodáshoz. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, van ezzel kapcsolatban valakinek hozzászólás kérelme nincs. Akkor az Európai Bizottság kapja meg a szót. A bizottság sem kíván szólni. Winkler úr, kíván-e ön még valamit mondani? Elnök úr, hát mit kellene mondanom? Csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm a kollégáknak és a frakciónak a támogatások. Da scheint ja eine große Einigkeit. Úgy tűnik, hogy nagy az egyetértés. Köszönöm szépen. Akkor rátérünk a hatos napi rendi pontunkra. A jelenleg zajló három oldalú tárgyalások állása. Kettő trialógus zajlik a tanácsban, az egyik az egyik a a kínzás ellenes irányelvekről, a másik eh, pedig a eh, konfliktusos ásványokról az elsővel kapcsolatban itt olyan ö, esetekről van szó, amikor kínzást alkalmaznak, illetve a halálbüntetésről van szó. 600 szavazattal fogadtuk el ezt az állásolást, ezzel egy nagyon erős mandátumot adunk számunkra. Volt egy másik trialógus ülésünk is, habár az Európai Parlament egyértelmű kompromisszumos javaslattal állt elő és ezt eh, Sáke jelentéstevő asszony egy héttel a trialógus ülése előtt át is adta a tanácsnak, viszont a tanács nem tudott erről lényegben eh, tárgyalni. A catch-all kérdésével kapcsolatban hogy itt a vám tiszták tudják értékelni, hogy melyik a valóban problematikus termék. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy legyen egy sürgősségi eljárás, hogy legyen egy szabályozás az ilyenfajta áruk eh, piacra dobásával, reklámozásával kapcsolatban. Itt is egyértelmű mandátumot kaptunk a tegyelása során, de sajnálatos módon, ahogy mondtam, a tanács nem reagált erre, nem tudtunk erről tárgyalni, most várunk a tanács újabb javaslatára. A másik triológus, amely jelenleg zajlik, ez a konfliktusos ásványokkal kapcsolatosak, miután február 1-én az az első három oldalú tárgyalás. Ismételten találkoztunk március 16-án az Európai Bizottsággal, ahol az Európai Bizottság a saját álláspontját megváltoztatta az Európai Parlamenttel szemben, és holnap lesz a következő triológusunk, és ezzel kapcsolatban megadom a szót a jelentés készítőnknek, Winkler úrnak. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon régóta zajlik már ez a történet. Vannak olyan elemek ebben, amelyek reménykedésre adnak okot. Persze, nem, ezt jelent, nem azt jelenti ez, hogy holnap mindent le tudunk majd zárni, de vannak bizakodásra okot adó elemek, az információcsere megtörténik, kapunk megfelelő jelzéseket, és úgy gondolom, hogy holnap megkapjuk arra a jelzést, hogy képes leszünk arra, hogy az Európai Parlament döntést tud majd hozni. Biztonsággal mondhatjuk azt, hogy a holland elnökség után a tanács ambíció szintje nem marad ugyanaz, tehát, hogyha szeretnénk ezt a rendeletet, és szerintem a politikai frakciók nagy része az Európai Parlament szeretne egy rendeletet ezzel kapcsolatban, akkor szeretnénk egy európai eszközt arra, hogy megszakítsuk a láncot a fegyveres konfliktusok finanszírozása, illetve az ásványanyagok kitermelése között, akkor mindenképpen jelzést kell adnunk. Lesznek vitáink, ma is, holnap is, lesznek találkozóink, és én jelentés készítőként úgy gondolom, hogy a parlamentnek most rugalmasságot kell mutatnia, és meg kell mutatnia, hogy nyitottak vagyunk annak irányába, hogy kompromisszumra jussunk a tanácssal, a bizottság segítségével a bizottság javaslatát megkaptuk, hát ez nem ugyanaz, amit mi szerettünk volna látni, de ugyanakkor megvan most már ez a lehetőség, ez a két hónapos lehetőség, amelynek során meg tudunk állapodni a tanácssal. Persze ez függ a politikai frakcióktól is, és úgy vélem, hogy ez elérhető. Az is fontos, hogy ne akadjunk meg, nagyon sok fontos dossziéink vannak, ezt elmondta az elnök úr is, a, terroriz- a kínzás ellenes intézkedések. Itt nehezebb előjutni a tagállamokkal, ez nem ugyanez a helyzet a konfliktusos nyers anyagok tekintetében. hagyd mondjak el gyorsan még egy dolgot. Láthatjuk azt, hogy nagyon fontos vitákra készítünk, készülünk fel Kínával kapcsolatban. Ezek nagyon nehéz kérdések lesznek. Jó lenne, hogyha a TDI-vel kapcsolatban nem lenne egy megakadt dossziénk, és így beszélhetnénk. És így beszélhetnénk Kínának a piacgazdasági státuszáról és Remélhetőleg sikerül majd az Európai Parlamentben a frakciók támogatását megkapni, annak érdekében, hogy egy működőképes kompromisszumot tudjunk kidolgozni. Ez egy nagyon fontos téma, és úgy vélem, hogy a parlament szerepe is fontos lesz ebben. Optimista vagyok az eredményt illetően, de fenn kell tartanunk a szerepünket a technikai eljárások során és a végrehajtási fázisban. Nagyon fontos az, hogy a mi INTA szakbizottságunk felügyelje, és biztos lehessen abban, hogy amikor a végrehajtást előkészítjük, akkor nem fogják majd felvizezni ezt a rendeletet. Az önszerepet is hangsúlyoznám, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a kollégáinkkal együtt, az árnyék jelentéstevőkkel együtt, akiknek köszönöm a munkáját, sikerül majd a tanácsot a mi irányunkba elindítani. Nagyon technikai jellegű tárgyalások is lesznek majd, amelyek kapcsán én bízom abban, hogy a titkárság segítségére számíthatunk. Elnök, köszönöm szépen. Ima. Gracias, presidente. Yo quería hacer referencia. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is hozzászólni a három oldalú egyeztetéshez. Ugye vannak ilyen helyzetek, amikor kínzásra felhasználható árucikkekről kell, hogy döntsünk. Megértem az előadónak a állásfoglalását, kiváló munkát végzett azért, hogy javítsa az egyes frakciók javaslatát. Viszont az utolsó találkozókon aggályos volt a tanács állásfoglalása. Tisztázunk kellene, hogy itt nem bizonyos árukról, általában árukról van szó, hanem olyan árukról van szó, amelyekkel például támadásokat lehet indítani, vagy például halálbüntetésre lehet használni ezeket a termékeket. A napi életünkhöz nagyon közeli eseményekről van szó. A tanács nagy erőfeszítést tett, meghallgatják az állásfoglalásunkat, és nagyon fontos lenne, hogy megállapodásra tudjunk jutni. Olyan árukról van szó, amelyek halált okozhatnak. és fenyegetik az emberi életet. Ezért fel kéne hívni a tanácsot arra, hogy legyen rugalmasabb, és ne csak mi legyünk rugalmasak a parlament részéről. Um, Köszönöm szépen, Fészász úr következik. Szeretnék visszatérni a konfliktusokból származó ásványi anyagokkal kapcsolatos egyeztetéshez, és szeretnék köszöntet mondani azért, mert megpróbálták a parlament által elfogadott álláspontot tárgyalási pozícióként fenntartani, Azonban hadd mondjam el őszintén, hogy nekem számom, számomra nagyon fontos, hogy ebben a témában, ebben a tárgyalási, ez, tárgyalásban is a tartalom fontosabb, mint a tempó, és valóban fontos jelzést várok azzal kapcsolatban, hogy hajlandóak a parlamenthez közeledni a többi intézmények, Tehát eh, nagyon fontos a közös fellépés. Én a holnapi ö, eh, trialógusban azt várom, hogy eh, valóban tartalmi kérdésekben sikerüljön előrelépni, és egyébként pedig csak várjuk, hogy mit mond a tanács. Fiszesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. ami a kínzásra vagy a halálbüntetés végrehajtására alkalmas eszközöket illeti, mi támogatjuk Sérke asszonyt, a jelentéstevőt a törekvéseiben. Nagyon jó munkát végzett, végez. Szerintünk is nagyon fontos az, hogy kitartóak legyünk, nem akármilyen témáról van szó. A szociáldemokrata kollega is elmondta, hogy olyan témák termékekről van szó, vagy olyan dolgokról, amelyek súlyos, amelyekkel nagyon súlyos emberi jogi jogsértéseket lehet elvégezni, végrehajtani. Nagyon fontos, hogy a tanács kiálljon ezen üzenet mellett, és rugalmas legyen a parlamenten szemben elnök. Jó, akkor kitartunk az álláspontunk mellett, és igyekszünk ezt érvényesíteni. Hetes napi rendi pont monitoring csoportok jelentései. Ukrajna március 15-én üléshezett az Ukrajna csoport. A nagykövet és a DigiTrade képviselőinek részvételével a társulási és kereskedelmi egyezmény működéséről volt szó. Hát nagy új felismerésekre nem került sor. Nagyon izgalmas az, hogy mi lesz holnap után Hollandiában a referendum témájában. Azt remélem, hogy Hollandia kitart az Európai Uniós álláspont mellett Mercosur, és márciusban tanácskozott a Mercosur csoport a különböző nagy követségek részvételével, ami a Mercosurt illeti úgy tűnik, hogy egy kicsit mozgásba lendült a dolog, az argentin kormány világos üzeneteket fogalmazott meg, és Brazíliában is változott a helyzet, úgyhogy most intenzív tárgyalások kezdődhetnek. Március 16-án ülésezett a Törökország csoport. Ezzel kapcsolatban nincsenek további információk. Március 16-án a japán csoport ülésezett. A főtárgyalónkkal, Mauróval. és egy új momentumról volt szó az állandó Japánnal kapcsolatban, de itt van a japán állandó jelentéstevőnk, úgyhogy neki adom meg a szót, tessé. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak hadd mondjam el, hogy a monitorunk csoport ülésezett március 16-án, Mauro Petriciani ott volt, eh, és ő tájékoztatott mindenkit. A Japán eh, felett egy új eh, nagykövet, egy új tárgyaló vezeti, Aneba úr, és Mauro a konstruktív munkát Eh, az új eh, japán tárgyalóval megerősítette. A 15. fordulóról szóló információk a DG Intertrade eh, weboldalán megtalálhatók, ez jó jel. A japán fél még közített egy listát is azon elemeknek 70%-áról, amelyeket decemberig le lehetne zárni, amelyekről szóló tárgyalásokat le lehetne zárni. A következő a Tokióban kerül sor, de nem várunk túl nagy előrelépés decemberig, mert választások lesznek a felsőházban, és Japán a TPP ratifikációját kell még, hogy elvégezze. Általában mezőgazdasági eh, témák kerülnek asztalra, de az elkövetkezendő hetekben, mint ahogy mondtam, nem várunk túl nagy előrelépést. Mindazonáltal azt gondolom, hogy a tárgyalások eh, előre fognak lépni a választások után, és 2016 vége ezen egyezmény lezárásához egy betartható dátum, de nagy elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy kiegyensúlyozott egyez, egyezményre kerüljön sor. Köszönöm szépen! Március 17-én találkozott az Izrael-Palesztina Monitoring csoport mm, a DigiTrade-del, és a külügyi eh, szolgálattal, illetve külső szakértőkkel eh, tárgyalt. Az állandó jelentéstevőnk nem tud itt lenni, eh, Verena, de a következő ülésünkön majd kitér erre a kérdésre. A nyolcas pont a kanadai delegációs utazás március 21-23-ig. Én vezettem ezt a delegációs utazást, ezt a küldöttséget. Nagyon átfogó tárgyalásokat folytattunk Ottavában a civil társadalom képviselőivel. Tárgyaltunk kanadai gazdasági érdekképviseleti szervekkel, de európaiakkal is, amelyeknek Kanadában van képviseletük. Egyeztettünk a kanadai szakszervezetekkel, a kereskedelmi miniszter asszonynal, Freeland asszonynal nagyon intenzív eszmecserére került sor, illetve a parla- kanadai parlament kereskedelmi bizottságával is találkoztunk. Sajnos a küldöttségünk második napjára estek a brüsszeli terrortámadások, és nagyon meghatott engem a kanadai kollégák részvétnyilvánítása, és a kereskedelmi a kanadai parlament kereskedelmi bizottságával együtt néma megfelállással emlékeztünk meg az áldozatokról. Nagyon sok politikus, freeland miniszter és mások is az együttérzésükről biztosítottak, a zászlókat pedig félárbócra eresztették, úgyhogy a kanadai felelősök és politikusok nagyon együttérzőek voltak. A delegáció második, a küldöttségi utazás második része Montrealban volt. Sajnos egy kis operáció miatt nem tudtam, műtét miatt nem tudtam részt venni ezen az utazáson, a kezemet operálták, Sáke asszony vette át a, vezet, a delegáció vezetését, azonban felmerült egy probléma, mert a delegációnak egy tagja csak a Montreali látogatáson vett részt, a Montre, az otavai nem, azonban Montrealban bizonyos figyelmet kapott a küldöttségünk a kanadai sajtótól, eh, sajtótájékoztatások, sajtótájékoztatók, illetve nyilatkozatok miatt és ezért Bombardier és Vivex nem voltak hajlandóak fogadni a delegációt, eh, amiatt, mert ez a személy nem a delegáció nevében, hanem a saját nevében, vagy a frakciója nevében bizonyos nyilatkozatokat tett a sajtónak. Tehát egy eléggé kínos helyzetbe keveredtünk, Világosá kell tenni, hogy a küldöttség tagjainak hogyan kell viselkedniük, és a delegáció tagjainak a delegáció álláspontját kell, vagy a delegáció tagjaként kell fellépniük, és hogyha sajtótájékoztatót tartanak, amelyet nem egyeztettek a delegációval, akkor ott világosá kell tenni, hogy a saját nevükben vagy a frakciójuk nevében nyilatkoznak, nem a delegáció nevében. És azt is el kell mondanom, hogy az Európai Parlament nem engedheti meg magának, azonban az sem, hogy a tárgyaló partnereink határozzák meg azt, hogy ki vegyen részt egy küldöttségben az Európai Parlament részéről, és ki nem, eh, amikor mi egy demokratikusan megválasztott eh, parlament vagyunk, különböző országok, eh, különböző frakciókból áll ez a parlament. Tehát összességében ez a második rész, ez egy kicsit hát, kritikus volt, de hát a vihar elült, Összességében szerintem nagyon sikeres volt ez az utazás. Tartalmát tekintve, főleg a CETA, CETA-ról beszéltünk, amely február 29-én került le, készült el, és azt is megállapítottuk, hogy főleg azokkal a módosításokkal, amelyekre sor került a CETA-ban, az ICS fejezet felvételével Kanadában sok kritikus kérdést sikerült pozitívan megoldani. Nagyon ritkán hallottunk olyan hangokat, amelyek összességében az egyezményt kritizálták volna. a szolgáltatások témája merült fel, ezt még nyilván a ratifikáció előtt tisztáznunk kell, de összességében minden politikai erő és frakció pozitívan áll az Európai Unióval való megegyezéssel szembe, és Európa és Kanada között nagyon hasonló a gondolkodás, és egyértelmű, hogy a nagy déli, Kanada nagy déli szomszédjáról is több kritikus megjegyzés elhangzott. Kanadának megvan a saját gazdasági és jogi tradíciója és a rendszere, és ez különbözik az Egyesült Államokétól. Ez volt részemről a beszámoló, Zsúd. Um, I, I just wanted to say, I think you've given a pretty... Meg szerettem volna elmondani, ezután az teljes átlát, átekintés követően szerettem volna elmondani a jegyzőkkel kedvéért, hogy amikor valami borzasztó dolog történik eh, az otthonhoz közel, akkor nagyon jó érzés olyan helyen lenni, ahol az emberek megértik, hogy mennyire borzasztó volt ez a helyzet, és eh, nagyon meleg eh, szolidaritásról biztosító üzeneteket kaptunk, és jelzéseket kaptunk a kanadai partnerektől a brüsszeli támadások követően nyomon követik, hogy mi történt eh, itt a parlamenthez közel is. Mi nagyon messze voltunk, de ez egy eh, legalább ez kellemes érzés keltett bennünk. A delegáció nagy része, és nagyon sokan inkább a politikára koncentráltak, és nem pedig a kereskedelmi témákra az osztott elvek, osztott értékek tekintetében, a nyitott társadalmak tekintetében, a nyitott gazdaság tekintetében, és az emberi jogok kapcsolatos erős vállalásunk, vállalásaink miatt. a kritikus hangok is, amikor Kanadában voltunk, és a civil szervezetek részéről az új generációs kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban hallottuk a kritizációt. Kanadában is eh, ezt eh, ugyanúgy meghallottuk, ezeket a kritikákat. Úgy gondolom, végig kell, hogy ezt gondoljuk, eh, amikor a megállapodásokról beszélünk a következő hónapokban. Montrában nem mindenki volt ott. Én ott voltam, azt hiszem itt a teremben a képviselők közül az egyetlen személy én vagyok, aki ott volt, és annak ellenére, hogy a kanadai sajtóban ez a tűzpárbaj folyt, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a Quebecben például jó találkozónk volt a helyi miniszterekkel, a főtárgyalóval Quebecből, illetve a köveki üzleti szövetségek képviselőivel is jól tárgyaltunk, és igazából a delegáció nem siklott ki, pedig néhány tagnak ez lett volna a célja és úgy gondolom, hogy tényleg itt személyes kérdésekről volt inkább szó, és nem pedig az egész delegáció véleményéről. Szerintem érdemes ezt is végig gondolni, mert a parlamenten belüli vitákban, amikor arról fogunk beszélni, hogy a delegáció munkáját hogyan kell kezdeni, amikor ilyen helyzet fölmerül, ezt tényleg érdemes itt házon belül végig gondolni. Egy képviselő viselkedése nem áshatja alá az egész Európai Parlamentről alkotott véleményt. És Montrában nagyon jó fogadtatásban részesültünk, nagyon jó konstruktív találkozóink voltak a Quebeci tisztviselőkkel. Szeretem volna ezt elmondani, mivel én ott voltam. Köszönöm szépen, rendben. Akkor következik a 9-es pont, adhok delegáció Ecuadorba. Ezzel párhuzamosan a kanadai delegációval párhuzamosan zajlott az ekvádori delegáció látogatása is, hogy beszéljünk a Kolumbia-Peru megállapodáshoz való csatlakozásukról. A delegáció is Solc, illetve Fizesz urak voltak. Igazából Scholz úrnak szerettem volna megadni a szót, de akkor kezdjük Fiszesz úrra. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt hittem, hogy majd Scholz úr fog erről beszélni, de hát el kellett mennie. Úgy vélem, hogy ez a delegációs út Ecuadorba pont jó időben történt, ahogy ön is mondta, Solc úr és én voltam ott ezre a delegációs úton. És azok számára, akik nem igazán ismerik a történetet, hozzá kell tennem azt, hogy egy ASP plusz megalapodást szeretnénk kötni Ekvádorral, illetve ez már létezik, de ez le fog járni, és ezért egy két évre és vele két éve hozott megállapodás is, de ez is le fogja elni ebben az évben. Ecuador ezt elfogadta, része a szabad kereskedelmi megállapodásnak, amit mi Perúval, illetve Kolumbiával fenntartunk. Ebben az el, hogy a két megnevezett országnak jóvá kell hagynia azt, hogy Ecuador is csatlakozzon ehhez a szabadkereskedelmi megállapodáshoz, ez nem volt egyértelmű. Emiatt az egész dolog kicsit húzódott. Nem tudom, hogy a támadások további késedelemhez vezetnek, de abból indulhatunk ki, hogy ezt el fogjuk fogadni, a tanács is már beindult ezzel kapcsolatban, és ahogy lenni szokott, hat hónap múlva tudjuk ezt véglegesen elfogadni. Lehetséges, hogy nem fogjuk aláírni ezt a megalapodást december 31-ig, bár addig kellene ennek megtörténnie. December 12-én lesz az utolsó plenáris hét Strasbourgban, és addigra ezt eh, le kellene zárni. Ez nehézé teszi Ecuador helyzetét, hiszen ha nem eh, jön létre a megalapodás, akkor lehetséges módon egy hónapig eh, vámot kell fizetniük az ekvádori cégeknek. Ez elég nehéz helyzetet jelenthet. Találkoztunk sok mindenkivel, miniszterekkel is, nem csak miniszterekkel, hanem a civil társadalom képviselőivel, vállalatok képviselőivel, és eh, a benszülött társadalom képviselőivel is találkoztunk, mindenki támogatja ezt a kezdeményezést. A jövő évben lesznek Ekvádorban a választások, és a kormány mindenképpen foglalkozik ezzel a kérdéssel, ez fajta presztis számukra. Presztis számukra az, hogy ők hozzák létre ezt a megállapodást. Sok minden azonban még képlékeny, és emiatt nehéz ez az ekvádoriak számára, és jó lenne, hogyha a tanács ezt a hat hónapos határidőt lecsökkenteni, három hónap is elegendőnek kellene, hogy legyen. Jó lenne, hogyha egy kicsit csökkentenék a határidőket annak érdekében, hogy ne a határidőre járta előtt kelljen, december 31 előtt a parlamentnek erről döntenie. Tehát ezt a kérésüket elmondtuk, Scholz úr meghívta az illetékes minisztereket is a szabadság ülésünkre áprilisba. Ezt el is fogadta a miniszter, el fog jönni, és meghallgathatjuk így a partnerországunk véleményét is. Ahogy mondtam, mi mindent megteszünk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az eljárást, hogy még a december 31-i határidő előtt minden tető alá kerüljön. Így a tanácshoz kell fordulnunk, hogyha itt vannak, akkor nekik mondom azt, hogy olyan tudnak csökkenteni ezt a határidőt. Szerintem ez kivitelezhető, hiszen a megrapadás tulajdonképpen már meg van kötve, tehát nem kell semmiről sem újonnan tárgyalni. Még egy dolgot hadd mondjak el, a gazdasági helyzete Ecuadornak nem igazán kedvező. Az olajártól függ, és vámokat vetnek ki európai termékekre is. Igazából megpróbálják megtalálni a módját annak, hogy legyen egyfajta vámpecsét, egy újabb vám akadály ez, amelyen szembesülünk akkor, hogyha ide valamit be akarunk vinni ebbe az országba. Ez nem igazán felel meg a kereskedelmi világszervezet előírásainak, nem lehet további vámokat kivetni, de az ország, ahogy mondtam, kétségbe esetten keresi a megoldásokat, és ezért jó hogyha ez a megállapodás létrejönne. Felmerül még a b kérdése is, mi lesz akkor, hogyha ez nem sikerül, ezért mindenképpen azon kell lennünk, hogy gyorsan járjunk el, és még az év vége előtt ez sikerüljön elnök. Igen, állítatok azzal, hogy legyünk aktívak, Helmut, kívánsz még ezzel kapcsolatban kiegészítést tenni? Köszönöm szépen, Bent. Rövid leszek. Kiegésztem azt, amit a kollégám Fizesz úr elmondott. Utalt arra, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetben van az ország, ezt csak hangsúlyozni tudom, függ a dollártól ez az ország, és a csökkenő olajárak miatt egyre rosszabb a kereskedelmi mérlegük is, és ez a gazdaságpolitikai kihívást jelent számukra, ugyanis 60%-kal leértékelődött a kolumbiai fizetőeszköz is, és ez ahhoz vezet, hogy valamilyen fajta kijelentést kell találniuk az exporttal kapcsolatban, és így Ekvádornak találékonynak kell lennie, hogy ezzel a helyzettel szembe tudjon nézni. És persze, ott van még a kérdés is, hogy mi fog majd december 31-e után történni, mi lesz majd akkor, hogyha nagy vámokat vetnek ki az ekvádori termékekre. minden képviselőjét a gazdasági életnek, a nagy gazdasági szervezetek képviselőit, egészen a KKV képviselőik, a szociális szektor képviselőit, a fenntartható gazdaság képviselőit, a kakaó termelőket, banán, rák termelőket is meghívtunk a beszélgetést, és ők is utaltak arra, hogy az ő létüket is veszélyezteti az, hogyha nem történik semmi. Mindenképpen ezt komolyan kell vennünk, és így nyomást kell gyakorolnunk a tanácsra. Bent, én el tudnám azt képzelni, hogy te, mint elnök, és mi, mint jelentést tevünk, írnánk a holland elnökségnek, és megkérnénk őket arra, hogy a gazdaság politikai felemények miatt még egyszer próbálják meg ezen, tanács, ezen megállapodás tanácsi vizsgálatát kicsit lerövidíteni, annak érdekében, hogy mi is tudjuk gyakorolni a demokratikus jogainkat, és az év végéig fenntartatóan megvizsgálhassuk ezt a megállapodást, és megmutathatnánk azt, hogy mi komolyan vesszük azt, hogy a gazdaság fejlődést szeretnénk, hiszen ennek jó eredményei vannak, és lehetőségünk nyílt arra is, hogy a tervezési bizottságban a, az ekvádori kormánynál egy vitát folytassunk arról, hogy megvizsgálhassuk hatástalományokkal azt, hogy ez hogyan ki Ecuadorra. Nem volt lehetőségünk arra, hogy túl sok miniszterrel eh, beszéljünk, de a parlamentben, a parlament eh, elnökének helyettesével beszéltünk, beszéltünk az illetékes kereskedelmi bizottság helyettes elnökével, és ők is elmondták azt, hogy a nemzetgyűlésben is mindenképpen az az érdekük, hogy a parlamenti frakciók részéről legkésőbb ez év októberében ratifikálják azt a megalapodást, tehát nem lesz a veszély annak, hogy ez egy, egy oldalú lesz, hanem tényleg bilaterális lesz ez a megállapodás. Ugyanakkor elfogadta azt a meghívásunkat is, hogy eljön ide a miniszterrel együtt, tehát így, itt lesz a parlamenti oldal, illetve a végrehajtó oldal is a vitánk során. Ugyanígy találkoztunk a civil szervezetek képviselőivel is, a benszülött népesség képviselőivel is találkoztunk, nekik vannak aggájaik, ezeket elmondták, elmondták, hogy félnek, hogy a saját fenntartható fejlődésük, amelyeket az elmúlt évtizedekben megkezdtek, ezt majd a szabadkereskedelmi megállapodás veszélyezteti, főként a mezőgazdasági szektorban, de félnek a kitermelő iparág hatásairól is, hogy ez mi hatással lesz a benszülött népességre. Attól félnek, hogy az eddig elérteket esetlegesen megkérdőjelezik, és politikai szempontból nem látják lehetőséget annak, hogy támogassák ezt a megállapodást. Tehát megpróbáltunk mindenkivel találkozni, Mindenképpen részletes jelentést fogunk tenni, és további kérdések esetén állunk rendelkezésre. Nem szeretném emulasztani azt, hogy Péter Schweiger nagykövetnek és az Európai Külügyi Szolgálatnak köszönetet mondjuk a kitűnő támogatásukért, ugyanúgy a két tolmácsnak, is szeretnék között mondani, akik a rendtentően hosszú munkanapokon helytáltak, hiszen ez feltétele volt annak, hogy sikeres legyen a látogatásunk, és szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak is, Mark Jutnek különösképpen, hiszen ő kitűnő képpen előkészítette és támogatta ezt az utat. Tehát ennyi. Köszönöm. Herzlichen Dank, äh, Gerade die letzten... Köszönöm szépen. Az utolsó pontot én is csak hangsúlyozni tudom. A, azon delegációs utazások, amelyekre sor került, a szabadság részéről kiválóan szervezett utazások voltak. Köszönjük a titkárságnak a kiváló munkát. Ami a levelet illeti, jó, akkor így lesz, megírjuk a levelet és azt megkérjük a holland elnökséget, hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy sikerüljön betartani a határidőket ezen szerencsétlen helyzetben. Jó. 11-es napi rendi pont. Igen, még elmondhatom azt is a 10-es ponttal kapcsolatban, hogy a törökországi delegáció, amely március 29-től 31-ig kellett volna, hogy megtartásra kerüljön. Ezt biztonsági okokból töröltük, ezt az utazást. Nyilván önök is tudják, hogy a Törökországban és a terrortámadások Isztambulban is nagyon aggasztóak. 11-es pont. És Lége úr, igen, itt van, örülök. Akkor kezdhetjük, kedves kollégák. Ez egy nagyon izgalmas napi rendi pont. Nagyon sok kereskedelmi megállapodás született beruházás politikáról, és intenzív vita folyt ezekről. Most, hogyha visszanézünk egy kicsit, a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta, 2009. decemberre óta mi illetékességi körünk kibővült beruházási szerződésekre is, és ezért e, ugye feladatunk ezeket vagy jóváhagyni, vagy elutasítani. Két alapvető jogszabályt fogadtunk el 2012-ben, Az egyik egy grandfathering megközelítés a fennálló bilaterális egyezményekkel kapcsolatban. Emellett az Európai Bizottság programjában láttam, hogy 2020-ra tervezik ezt, feltehetjük tehát azt a kérdést, hogy nem lehetne -e egy kicsit felgyorsítani az eseményeket. A második pedig, hogyha az az Európai Uniót vagy a tagállamait beperelik, pénzügyi felelősségre vonják, e, erről szól a másik jogszabály, 2012-ben fogadtuk tehát el ezt mind a kettőt, és most eljutottunk arra a pontra, amikor is az beruházás védelem eszközéről kellene gondolkodnunk. Öt pont van, amelyek nagyon szívügyemnek számítanak. Egyrészt a törvényi keret létrehozása és ennek végrehajtása. Ezzel összefügg az a tapasztalat, amelyet Lisszaboni szerződés után gyűjtöttünk az, a beruházás politikában. Mi az, ami félrement, mi az, ami jól sikerült, milyen kihívások előtt állunk. Harmadszor, mi a helyzet az energiakartával? Kedves kollégák, nyilván emlékeznek rá, hogy az Energiakarta az egyetlen olyan szerződés, amelyet az Európai Unió egy ISDS beruházó védelmi eszközzel kötött meg. Erre már 94-ben sor került, akkor még a parlament nem volt illetékes ebben a kérdésben. Ez az egyetlen olyan szerződés, amelyet az Európai Unió ISDS-szel kötött, amely tartalmazza az ISDS-t. És hogyha jól tudom, időközben 89 ügy volt már, amely az energiakartán alapul, úgyhogy ezt is végig kell gondolni. Időközben egy kicsit előbbre léptünk már, mint ahogy a 94-es szerződést megkötők tették. Most felmerül a kérdés, hogy az energiakartában nem kellene az ICS rendszert felvenni. Aztán mi a helyzet a Lisszaboni szerződés értelmében azzal, hogy tagállamok között vannak ISDS szerződések? És ötödik pont, mi a helyzet a tagállamoknak a harmadik országokkal kötött szerződéseivel? Vagy az Európai Bizottságnak nem kellene -e végig gondolnia azt, hogy az ICS rendszereket megkövetelje a tagállamoktól. Ez az öt kérdés foglalkoztat engem, kérdezem, hogy van-e erre válasz. Ja, vielen Dank. Ich kann es wenigstens probieren. I'll try to. Köszönöm, megpróbálom megválaszolni a kérdéseket. Maybe also by... Reagálnék arra is, amit ön mondott. A kereskedelmi közleményünkben és a munkaprogramunkban a bizottság egyértelműen jelezte, hogy a bizottsági mandátum során meg kell, hogy vizsgáljuk általában a beruházás politikát. És elnök úr is erről számolt De Örülök annak, hogy megkezdhetem ezt az eszmecserét. Néhányan felvetettek konkrét témákat, és természetesen sok olyan téma van, amin mi is gondolkozunk. Először is a jogi keretről szeretnék szólni. Két alaprendelettel kell, hogy dolgozzunk. Ezeknek a működéséről szeretnék beszámolni, lehet ez egy második témán kéne, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy az általános benyomás az az, hogy viszonylag simán folynak a dolgok. Van egy jogi kérdés, amiről a legtöbb vita folyik, nem a parlamentben vagy a parlamenttel, hanem a tagállami egyeztetések során. Ez a 207-es cikk hatája. Portfólió beruházásokról van itt szó, vagy pedig FTA-ról, és itt egy érdekes vita folyik. A bizottság véleménye az, hogy a 207-es cikk közvetlen külföldi beruházásról beszél. Önök is ismerik ezt a kérdést. A szingapúri esetben is folyik erről a vita, hogy van-e implicit hatály a portfólió befektetés esetében. Ugye a tőke mozgás esetében a 2003-tól 2006-os cikkekig hatályosak a cikkek. A és a 32-es cikk is itt fontos szempont. Ez az egyik olyan téma, ahol nincs teljes egyetértés, de egyébként az eszköz a mostani, mostanáig földjű tapasztalatunk alapján működött, egy sor példát is föl tudunk erre sorolni. A rendelet hatályba lépését követően 2015 végéig 80 engedélyt fogadtunk el a bizottság részéről a rendelet hatája alatt. Egy sor tárgyalásra adtunk engedélyt, 32 olyan döntés hoztunk gyakorlatilag, hogy folytathatják a tárgyalást, illetve hogy új tárgyalásokat lehet kezdeni. Egy sor döntés kapcsolódik függőben lévő megállapodásokról, ahol a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt megkezdődött már a tárgyalás. Néhány olyan tárgyalás volt, ami módosításokról szólt, gyakorlatilag 80 pozitív döntést hoztunk, de 80 függő döntésünk is van. Ezek olyan döntések, ahol vagy azt mondtuk, hogy egy jelentősebb reformprojektünk van, úgyhogy nem biztos, hogy most kellene a tagállamoknak engedélyt adnunk, meg kell először vizsgálni, hogy hogyan folynak a dolgok, tehát mostanáig nem adtuk meg az engedélyt, mert először egyértelműen akartuk látni, hogy az EU politikának mi az alapvető változása, és mit fog jelenteni ez a változás ezen engedélyek tekintetében. Aztán voltak olyan esetek, amikor nem adtuk meg az engedélyt, mert egyértelműen ellentmondásban voltak a rendelettel, vagy egyértelműen elégtelenek voltak, vagy pedig korábban hozott döntésünkkel voltak ellentmondásosak. Mi természetesen, amikor érdekütközés van, akkor nem engedélyezünk újabb tárgyalásokat. Magasnak tűnhetnek ezek a számok, de az engedélyek 40%-a, amit kiadtunk, nem teljesen új megállapodásokhoz kapcsolódnak, hanem jegyzőkönyvekhez, protokollokhoz, módosításokhoz, amit már régen megkértek a tagállamok, például a meglévő megállapodásokra vonatkoztak. A transfer szabályokon kívül itt monetáris uniós szabályokat is figyelembe kell venni. Ez az általános kép. felgyorsultak az események a Lisszaboni szerződés követően, nagyon sok új tagállam csatlakozott még, és hogyha az általános számokat nézzük a jelenlegi tárgyalások tekintetében, és talán ez a legfontosabb szám, hogyha a jelenlegi FTA lejár, és a standalone megállapodások lejárnak, akkor a tagállamok részéről kb. 200 két oldalú megállapodást tudunk lecserélni, ez elég jelentős szám. Hogyha teljesítjük a mandátumunkat, FTA-k és bilaterális megállapodások tekintetében, akkor harmonizáltabb lesz a helyzet, és konszisztensebb lesz a helyzet. A munka nem zárult le természetesen, ezt mindannyian tudjuk, de úgy gondolom, hogy helyes úton járunk. Az összes új megállapodás, amiről aminél a ratifikáció van függésben, gyakorlatilag ezek nagy része hamarosan hatályba fog lépni, mert lejártak már a korábbi megállapodások, úgyhogy így lépésről lépésre át tudunk térni az új helyzetre. Néha persze vannak ellenmondásos helyzetek és eltérő értelmezések az EU szakpolitikája tekintetében. A harmadik téma amire rákérdezett elnök úr, az energiakarta megállapodás. Ez az EU-n belüli kapcsolatokhoz is kapcsolódik, illetve tehát a tagállamok közötti helyzetre is kell gondolnunk e tekintetben. Az energiakarta, ahogy elnök úr helyesen mondta, 1994-re tekint vissza, akkori helyzetben indult ez. Ez egy átfogó védelmet kívánt nyújtani, különösen olyan kereskedelmi helyzetben, amikor a jogbiztonság Európában, főleg Kelet-Európában és az akkori felkországában piaci hozzáférési problémákhoz kapcsolódott és egyértelműen ez egy klasszikus megállapodás. Most látjuk, hogy a, egy kicsit változott a fókusz ennek a kérdésnek, hiszen sok olyan eset is eh, ebből származik, sok olyan eset is kialakult, ami az eredeti céltól messze esik, hiszen alapvetően ez egy befektető védelmi eszköz kívánt lenni az EU-n belül. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem működik ez a megállapodás, ez a szerződés. Ez hatályos és hatásos, hasznos lehet a tagság körében. Természetesen fölmerül a kérdés, és úgy gondolom, hogy ön is erre utalt, hogy a reform vitának mi a célja, a változó kép esetében mi lesz a szerepe az energiakartának. Biztosíthatom önöket arról, hogy természetesen vizsgáljuk ezt a kérdést de hát nem vagyunk ezzel egyedül, nem mi vagyunk az egyetlen szereplők. Az egyetemi, hogy föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy mi történjen. Többször kell egyeztetnünk az energiakarta titkársággal is, mi a status quo, természetesen ez is problémás, ahogy láttuk. Definíciók közül néhányat megreformáltunk. Ez egy opció. A felülvizsgálat egy opció ezt az energiakártát használhatjuk multilaterális megközelítés eszközeként is az új szakpolitikánkhoz. De egyértelmű kell, hogy legyen, hogy ez, hogy ez egy hosszú távú cél, másokra is szükségünk van ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Az egyik legfontosabb szereplő az energiakarta titkárságban például Japán és más nem Európai Uniós országok. Kérdés, hogy mennyire tudunk egyeztetni ezekkel az országokkal. Most vizsgáljuk ezt a lehetőséget. Egyetemű célunk, hogy foglalkozunk a kérdéssel. Hogy pontosan hogy fogjuk ezt tenni, ezt most még nem tudom megmondani. Kicsit több háttérmunkára van még szükség. Lehet, hogy részletkérdés, amit most mondok, és nem történt meg a teljes kommunikáció ennek, de mandátum felülvizsgálat is folyamatban van a teljes energiakarta tárgyalási folyamat tekintetében. A mandátum elég szűk, de legalábbis megvan a lehetőség, hogy ezt megkezdjük a vizsgálatot, tehát legalább nem nulláról indulunk. Meg kell vizsgálnunk a hatályt, meg kell vizsgálnunk főleg a folyamat következő japán elnöki, elnöke, meg kell néznünk, hogy mit tehetünk, meg kell vizsgálni a kétoldalú egyezményeket is, és Mm, így tudjuk majd megvizsgálni, hogy hogyan folytassuk le ezt a folyamatot. A következő téma, elnök úr, amit ön is említett, az EU-n belüli kétoldal megállapodások, kétoldal beruházási megállapodások. Nagyon egyetemű állást foglaltunk e tekintetben nem gondoljuk úgy, hogy az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodások együtt kell, hogy éljenek az EU szerződésekkel. Sőt, tavaly megkezdtük a kötelesség összegési eljárást is öt tagállammal szemben. A számok tekintetében körülbelül 200 EU-n belüli kétoldalú beruházás megállapodás létezik. Ebből, ezekből választottunk ki néhányat, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a megoldás tagállamok is kialakították a véleményüket, most az ő nevükben nem fogok így beszélni, de egyetemű, hogy nehéz a helyzet, de néhány tagállam számára, vagy néhány tagállamnak az a véleménye, hogy az EU-n belüli rendszert nem érdemes továbbvinni. A főigazgatóságunk néhány témával kíván foglalkozni. Hogyha meghallgatják a tanácsi vitát, a tanácsban folyó vitát, a valós kérdés nem is annyi, tehát jogilag nem is az, hogy jogilag mi lehetséges és mi nem. Sokan támogatják mi az elképzelésünket és véleményünket, hogy itt átfedés van az EU szerződéssel, ami nem kéne, hogy legyen. De sokkal gyakorlatilasabb a vita, ha nincs ilyen védelem, mi történik, mit kell tennünk? Bizonyos körülmények között azt láttuk, hogy mindez hasznos. A bizottságban most arról folyik az, az egyeztetés, hogy esetleg hatékonyabbá kéne tenni a rendszert, az EU-n kívüli befektetőket kéne támogatnunk, de az is egyetemű, hogy néhány tagállam más folyamatot, más eszközt kíván követni. Ez folytatódik, folyamatosan dolgozunk ezen, és biztos vagyok abban is, hogy előbb-utóbb konkrétabb véleménnyel is elő tudunk állni a tekintetben. Az utolsó kérdés, ami hasonlóan fontos, a reform folyamatunk mit jelent a tagállamok és harmadik országok közti két oldal beruházás megállapodások tekintetében. Visszautalnék arra, amit a hozzászólásom elején mondtam. A tárgyalások közül sok, ami elénk került, azon alapul, hogy mi fölkértük a tagállamokat, hogy változtassák meg a megállapodásukat. Említettem az Európai Monetáris Uniót, ahol egyeteműen fölmerül a probléma, hogy bizonyos szabályainkat nem lehet alkalmazni, mert a transfer szabályok tehát a, a tőketranszfer szabályok a, abban a megállapodásban nem megfelelnek, illetve nem egyeztethetők össze az új szabályokkal. Mindezeket a kérdéseket végig kell gondolni. Vannak olyan reformok, amelyek esetében például az állam, állami támogatási szabályok, milyen átfedés lehet a befektetési megállapodások és a állami támogatási szabályok között. Ugye egyértelmű kéne, hogy legyen, hogy ne legyen átfedés. Úgyhogy ezek a kérdések fölmerülnek mindenhol. Vannak nem is jogi, inkább politikailag érdekes kérdések. Például mire kell engedélyt adni a jövőben? Hogyha a jogrend nem is ellentétes, de mondjuk az alapszakpolitikával ellentétes valami, akkor kell -e engedélyt adnunk, hogy legyen -e ilyen megállapodás? A tanácson belül például ilyen kérdés a TTIP, vannak egyéb folyó tárgyalások, például egy beruházási bírósági rendszeren dolgoznak, és nem pedig adhok bírósági rendszeren. A tagállamokat ösztönözzük-e arra, hogy kövessék ezt a rendszert, vagy sem? Az EU a bilaterális megállapodások egy része tekintetében nem felelős. Mi lehet, hogy közvetlenül, de lehet, hogy közvetetten a ö, engedély miatt felelősek lehetünk, és felelősségre vonhatók lehetünk. Ezeken is most gondolkodunk. Most, hogy ez az új szakpolitika széles körű támogatást kap. Tudom, hogy nem mindenki támogatja itt ebben a házban sem, de a reformrendszerünk azért jelentős támogatást kap, és a kérdés fölmerül, úgyhogy most gondolkozunk ezen valószínűleg a jövőbeni engedélyek tekintetében ezt végig kell gondolnunk, de nem tudom, hogy pontosan mi lesz a hatája ennek a munkánknak, mert a belső vitát még nem zártuk le. Ha megengedi elnök úr, most ennyit szerettem volna mondani, valószínűleg több vitatéma fölmerülhetne még, de túl hosszas lenne, akkor már a felszólásom. Inkább szeretném meghallgatni az önök hozzászólását és kérdéseit, és aztán reagálnék ezekre. Köszönöm szépen. A politikai frakció képviselői kapják meg először a szót. A szocialista frakció kapszott először. Thank, thanks very much. Köszönöm szépen, és köszönöm a bevezetőt, és úgy vélem, hogy széles körű megjegyzésként azt mondanám először, hogy nagyon érdekes az, hogy az Európai Bizottság hogyan vezette ezt a vitát a bevezető vitarendezéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy eh, meg lehet mutatni azt, hogy az EU politikáknak eh, valóban van egy reformáló hatása, és például nálunk is otthon, amikor arról beszélnek, hogy az EU hogyan fejlődik, nagyon fontos az, hogy a politikai folyamatban való résztvétel nagyon fontos a politikai reformok szempontjából. Ezt szerettem volna leszögezni az elején, de még mindig sokat kell még tennünk a befektetési politikákat illetően. Két kérdésem lenne. Az elő, első az a szerzett jogokra vonatkozó rendelkezések, amikor van egy EU megállapodás, amely bilaterális megállapodásokat helyettesít az adott országgal, akkor megvizsgálják azokat a befektetési megállapodásokat, amelyeket ratifikálni kell, akkor van egy áttekintés arról, hogy hányszor voltak államok közötti vitarendezések, vagy befektetés állam közötti vitarendezések, mert ezen bilaterális kereskedelmi megállapodások gyakran államok közötti vitarendezési megállapodásokat rögzítenek, főként a régiekben, és az újabbakban pedig a befetetői vételenezés van benne. Ezeket majd frissítik, megváltoztatják-e majd az EU befektetési megállapodásokban? A második kérdésem, ez az államok közötti vételenezéshez kötődik. főként az ISDS-szel kapcsolatos problémák, amelyeket a befektető jogászok azonosítottak. Itt azt mondták, hogy az államok közötti vitarendezés a nemzeti bíróságok előtt mindenképpen átgondolásra szorul. Foglalkoznak -e ezzel, vagy teljes mértékben egy külön nemzetközi bíróságot szeretnének hozzá létrehozni. Nem lehetne már a már meglévő nemzetközi jogi eszközöket felhasználni? Most gondolok itt eh, arra, hogy eh, hova akarunk haladni az EU befektetői politikával. Az ALDE vagy a GUER részéről, tessék. Én is eh, szeretnék köszönetet mondani az előadásért és Judhoz hasonlóan és azt kérdezném, hogy, illetve azt mondanám, hogy nekünk is problémák van az ISDS-szel, az új javaslatra is gondunk van, mert a logika nem változott meg. A kérdés az az, hogy nem lehetne visszatérni arra, hogy legyen inkább állam-állam közötti vitelezés, vagy állam-magánszféra közötti vitelezés, és ez a normál bíróságok előtt zajlódjon le. Akkor, amikor vita van. Miért kell létrehoznunk egy külön rendelkezést, amely befektetőknek ezt a jogot megadja. Második kérdésem a szerzett jogokhoz kötődő megalapodás. Az elnök már említette azt, hogy nem itt vagyunk mi a hibások, hiszen ez több évvel ezelőtt volt, de szeretnék arra emlékeztetni, hogy amikor a legutóbbi szerzett jogokra vonatkozó megalapodás létrejött az elmúlt parlamenti ciklusban, akkor már voltak viták arról, és fennállt a lehetősége arra, hogy ezt a e, zárnékot, illetve ezt felül lehessen tekinteni, és ezt is az ISDS rendszerbe lehetne helyezni. Lehet, hogy ez más irányba terelte volna a jelenlegi ISDS-ről szolgatott, folytatott vitát. Amerik kérdésem. Más partnerek is megjelennek régi mechanizmussal, amelyeket tőlünk vettek át, vagy más OECD országoktól, és szeretnék, szeretnének emellett kitartani. Hogyan fog majd velünk, velük bánni, miközben mi reformot hajtunk végre? Ez lenne a kérdésem a bizottsághoz. Érdekes kérdés, ez mondja az elnök. Németország az ISDS megalapodást 2005-ben fogadta el Kínával. Egy, egy érdekes ez. Ská Keller következik. Köszönöm szépen, és köszönöm ezeket a, az előadásokat is. Érdekes lenne a szélesebb körben gondolkodni, és érdekelne az, hogy a tagállamok hogyan gondolkodnak az önök ISDS-ről folytatott javaslataikról, milyen fajta visszajelzést kapnak. A grandfathering, a szerzett jogokkal kapcsolatban mi szerettünk volna egy sunset záradékot, ezt nem kaptuk meg, de nem tudom, hogy a bizottság hogyan értékeli most ezt. Nem gondolják-e azt, hogy jobb lett volna -e a sunset záradékot választani? Hogyan reagálnak a tagállamok arra, az ajánlásra, amelyeket önök adnak az új engedélyezésekkel kapcsolatban. A rendelkezés idéglenes alkalmazása kapcsán mit gondolnak arról, hogy az ESDS egy teljes mértékben EU kompetencia, vagy úgy gondolják-e, hogy ez inkább egy vegyes kompetencia? Ima. Eh, gracias, presidente. Yo quería hacer dos... Eh, köszönöm, elnök úr. Két eh, megjegyzésem lenne. Természetesen köszönöm a bizottságnak a prezentációt, a helyzet bemutatását. Nemrég jöttem haza Szingapurból, és a szingapuri kormány nagyon aggódik a tárgyalási folyamat megnyitása miatt, illetve az új rendszerhez való igazodás miatt. Az Európai Parlamenti Delegáció természetesen elmagyarázta, hogy mi a parlamentnek a pozíciója. Nagyon jó lenne, hogyha olyan megállapodást lehetne kialakítani, ami támogatja és megvalósítja az új rendszert, de ugyanakkor az volt a benyomásom, hogy nincs elég információjuk, kevés az információjuk a rendszerről, hogy ez hogy működik, pedig nagyon fontos, és azt sem értik, hogy miért annyira fontos ez a kiigazítás. Szeretném tudni, hogy erről mi a véleménye. Második megjegyzésem, mi a szocialista frakcióban itt az Európai Parlamentben egyeteműen védjük azt, hogy át kell térni a multilateralizmusra. Nincs értelme olyan mechanizmusokat felállítani, amelyekben az egyes társulási egyezményekben beruházási vitás ügyekre vonatkozóan mindig egyedi rendszert kell felállítani. Mindezt előre bocsátva az lenne a kérdésem, hogy milyen stratégiát fognak követni. Azért természetesen, hogy a vezető szerepet lehessen biztosítani a WTO számára egy homogén, korrekt rendszerben az összes ország számára, attól függetlenül, hogy hol történik maga a beruházás. Merci. Köszönöm. Nem voltam ott Kanadában. Nem voltam részes ennek a delegációnak. Amikor ott voltak Kanadában, akkor az volt a benyomásuk, ha jól értettem, hogy Kanada egy olyan köztársaság, amelynek komoly a igaz, igazságszolgáltatási rendszere, és hogy az európai befektetőket meg kell védeni, és arra van szükség, hogy egy külön rendszert föl kelljen állítani. Az Európai Bizottsággal kapcsolatos téma. A beruházási megállapodások száma folyamatosan növekszik, van, amelyikben van ISDS, van, amelyikben nincs ilyen záradék, akkor a amikor a biztos azt ígérte, hogy átérünk a multilaterális rendszerre, akkor hol van ennek az eredménye, és hogy itt meg fogjuk valósítani a befektetés védelmet is. Nagyon sokféle megállapodás születik, és ezeknek a megállapodásoknak a multilaterális rendszerbe történő csoportosítása nem igazán látszik. Talán soha nem fogjuk elérni a multilaterális rendszert. Végül lehet, hogy végig kéne végre már gondolni, hogy és értékelni kéne, hogy az ISDS, ISDS rendszer valóban meghatározó eleme a beruházások mennyisége tekintetében. Mostanáig az összes ilyen értelmű tanulmány azt állapította meg, hogy a beruházás védelme támogatja a beruházás mennyiségének a növekedését, de eddig egy olyan tanulmány sem volt, ami megerősítette volna, hogy az beruházás védelmi ISDS záradék bevezetését követően ennek valóban lenne pozitív hatása a beruházások mennyiségére. Hogyha végig gondoljuk, hogy az utóbbi években mennyi volt a befektetés itt Európai, az Európai Unióban, hát ennek alapján nem úgy tűnik, hogy ilyen pozitív hatása lenne ennek a mechanizmusnak. Készült-e olyan tanulmány, amely föl tudná állítani, hogy vagy meg tudná határozni, hogy van-e korreláció az ISDS záradék bevezetése és a befektetés mennyisége között? Én is föltennék három kérdést. Az első, első összefügg azzal, amit Janik mondott. A mi feladatunk nem csak a beruházók védelme, hanem a beruházási politika védelme, ennek támogatása. Külföldi beruházásokat Európába csalogatni, és európaiakat arra ösztönözni, hogy külföldön ruházzanak be, hogy fenntartható gazdasági növekedést érjünk el. Mi itt az összefüggés? Van-e arra vonatkozó bizonyíték, hogy a beruházás védelem a beruházási tevékenységet támogatja, ösztönzi. Vagy vannak-e más lehetőségek arra, hogy a beruházást támogassuk? Tehát ez egy nagyon defenzív megközelítés. Tehát az beruházókat véd, védjük, de nem vagyunk offenzívek, nem támogatjuk magát a beruházási tevékenységet megfelelő intézkedésekkel. Másodszor, az a, a bírósági rendszer, tehát a beruházó védelmi bírói, bírósági rendszer, ez egy új rendszer, de lehet, hogy különbözőképpen jönnek létre ezek a bíróságok. Hogyha most összehasonlítom Vietnámot, a CETA-t és a TTIP javaslatot az ICS-szel kapcsolatban, nagyon sok ponton vannak érdemi különbségek. Most nem, ez nem fogom ezeket mindet felsorolni, de számos ilyen különbség van. Van-e értelme nemzetközi rend... Van-e értelme akkor, hogyha egyébként egy nemzetközi rendszert akarunk létrehozni, három szerződésben három ennyire különböző megoldást javasolni. Végül pedig Szingapur, hogyha az a véleményünk, hogy Kanadával kapcsolatban nagy változásokat kellett bevezetni a kanadai szerződéssel kapcsolatban, akkor Szingapúrral kapcsolatban is meg kell ezt tennünk. Szingapúrt ezért vetem föl tehát. Köszönöm szépen a kérdéseket, igyekszem ezeket megválaszolni. Curtin Darling asszony kérdésével kezdeném. Lehet, hogy van itt egy kis félreértés. Nem arról van szó, itt nem state-to-state state, beruházói bírói, bírósági rendszerről van szó az új megközelítésben. Az új megközelítésben is van state-to-state state megvalósítás, de a beruházó védelmi szabályokkal kapcsolatban is alkalmazhatjuk a state-to-state -state megközelítést. A lényeg az, az én véleményem szerint, az én perspektívámból, hogy egy előre, hogy egy, hogy egy jobban előrelátható, kiszámítható rendszer felé kell ellépnünk. És emellett, és ez az új újdonság az egészben, a beruházó és az állam közötti vitákat is tisztázni kell, vagy ezek, ezekre is megoldást kell találni, és igyekszünk egy bírói, bírósági megközelítés felé elmozdulni. Az államok között is vannak nyilván beruházói, beruházási viták. A kérdésekre válaszolva hadd mondjam el, hogy egyáltalán nem e, adtuk föl ennek a multilaterális kialakítását, sem az érdemi szabályokat illetően, sem pedig a viták rendezését illetően de most úgy tűnik, hogy most már talán ezer, már van vagy e, 1500 vagy 1300 bilaterális kereskedelmi szerződés, plusz 10 EU-s kereskedelmi szerződés. A Big Bang az lenne, hogyha tényleg sikerülne ezekben megállapodásra jutni, de az is nagyon fontos, hogy mások kövessenek bennünket. Zsádó úr azt kérdezte, hogy milyen stratégiánk van, erre vissza fogok térni. Fölmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy a logika nem változott meg, mi a helyzet a helyi eh, bíróságokkal. Ami Kínát illeti, mi lesz Kínával és mi lesz Szingapúrral? Ezek eh, fontos kérdések. Itt nagyon világosan kell fogalmazni. fogalmazni. Úgy látjuk, hogy amit kialakítottunk a TTIP-pel kapcsolatban, ez nem csak a TTIP-re vonatkozhat, hanem majd azon túl is. Úgyhogy fontos, hogy azok a lényegi elemek, amelyeket elérünk, ezek a többi szerződő félre is érvényesek lehetnek, és ebben az összefüggésben egy egy állam által meghatározott választott bírósági rendszer felé mozdunk, mozdultunk el. A szöveg, amit egy ideje benyújtottunk, az lehet, hogy már elavult, amit önök régi rendszernek tekintenek, ez Kínában. Nem mindenki fog százszerzelékben egyetérteni velünk. A ttip kapcsolatos javaslat nyilván más, mint a Kanadával kapcsolatos javaslat. Kanadával már teljesen kidolgozott szövegünk volt, amit már régóta kidolgoztunk, de Kanadával most sikerült elérni az új javaslatunk, vagy sikerült az új megközelítésünket elfogadtatni talán nem egy az egyben, de nagy részben. A szingapúriakat meghívtuk egyeztetésre. Rodriguez Pinheiro asszony javaslat, ö, hozzászólására szeretnék visszatérni. Nagyon sok kérdés merül fel ö, a szingapúri részről. Úgy gondoljuk, hogy ez egy teljesen kidolgozott egyezmény, és azért nincs még ratifikálva, mert ők úgy gondolják, hogy a bizottság egy bírósági ügyet akar ebből indítani. Hát felmerül a kérdés, hogy itt mit lehet tenni egy ilyen helyzetben. Hadd mondjam eh, el, hogy a, ami a kanadai tapasztalatot illeti, nincs értelme eh, az egyezményeket újra megnyitni, mert az nagyon késletetné az egész folyamatot. De az itteni vita is egyértelműen mutatja, hogy mit jelent Európában a politika. Ami a meghívásokat illeti, ezek továbbra is érvényesek, ezekre vissza kell térnünk, mert különben megakadunk ebben a kérdésben. A világos tervünk van a multilaterális keret létrehozásával kapcsolatos stratégiánkra vonatkozóan. A Cancúni miniszteri találkozón, amikor ez a Doha napirenden megjelent, mindig azt gondoltuk, hogy a jelenlegi helyzet nem a jó helyzet. Harmonizálni kellene a szabályokat, globális szabályokra van szükség. A jelenlegi helyzet az, hogyha globalizált világban akarunk valamilyen szabályt, akkor, akkor ezt multilaterális szinten kell megkezdeni. Sajnos a WTO-ban, sem a WTO-ban, sem más fórumon nem követett bennünket a többség, de ezzel még nincs lezárva a dolog. Meglátjuk, hogy a WTO-ban és másút milyen további lépések következnek. Ami egyéb formátumokat illeti, energiakarta szerződés például egy jó példa lehet, hogyha multilaterális bírósággal kapcsolatos vitát akarunk indítani, akkor érdemes megkezdeni néhány országgal az együttműködést, nem kell az egész világot rögtön az elején bevonni, főleg, hogyha kereskedelmi szerződésekben van, vannak záradékok, amelyek így ilyen bírósági megoldásra vonatkoznak, az, azon az úton el lehet már indulni. és egy egységesítettebb rendszer alakulhat ki azokkal az országokkal, amelyek hajlandóak elindulni ezen az úton. Ezt a szenáriót próbáljuk kifejleszteni, kialakítani. Már egyeztettünk hasonlóan gondolkodó országokkal ezzel kapcsolatban, és mm, igyekszünk megegyezni. Hogy rövidre fogjam, a multilaterális szabályok célja, a beruházók védelme is, illetve a vitarendezés, ez elsőleges prioritás a bizottság számára, de pragmatikusnak kell lennünk ahhoz, hogy előrelépjünk. Hogyha megengedik, Keller asszony kérdésére szeretnék utalni. Megbántuk-e, hogy a sunset klauzulát nem sikerült elfogadtadni? Hát ez most már tavalyi hó. Azt hiszem, világosan láttuk, hogy a TTIP-pel kapcsolatban, Kanadával kapcsolatban, Vietnámmal kapcsolatban van támogatás, és nem hiszem, hogy ez átfordul. Ami Kanadát illeti, hát ezt kezelni kell ezt a kérdést, próbáltuk megoldani ezt a problémát bíróságon, de hogyha a bíróság nem dönt erről, akkor egyeztetnünk kell a tagállamokkal, és meglátjuk, hogy az eh, ICS rendszer hogyan működhet. A kérdés nyilván fel fog merülni, de nagyon részletekben most nem akarok menni. Lange úr kérdése, elnök úr három kérdést tett fel. Ez is összefügg Zsadó úr kérdésével. Tulajdonképpen nem mondtuk soha azt, hogy közvetlen összefüggés van a beruházó védelem és a beruházás megerősödése között. Nem úgy van, hogy beruházó védelmi politikát valósítunk meg, és akkor ezek után csak úgy áramlik a befektetés. Ha szakirodalmat megnézzük, e, e, erre is és arra is találunk választ, vagy bizonyítékot. Hogyha valaki veszélyes országba megy, akkor nyilván beoltatja magát, nem akar megfertőződni. Tehát tulajdonképpen ez olyan, mint a biztosítás politika. biztosít, be akarja biztosítani magát az ember veszélyes helyzetekre. Hogyha hogyha a beruházóknak azt az üzenetet tudjuk közvetíteni, hogy ők, az ő védelmük megvalósul, akkor ez egy jó dolog. Azok a beruházók, amelyek azokban az országokban tagállamokban ruháznak be, amelyek bevonzották a beruházásokat, azok is azt mondják, hogy ez mindenképpen jó dolog. Persze vannak más dolgok is, amik ugyanilyen fontosak, a beruházási klíma, olyan kérdések, ezekre olyan kérdések is kihatása vannak sokkal inkább, mint az adó, amire nagyon fontos nagyon fontos téma, aztán az oktatás szintje, a képzés szintje, a piac mérete. Tehát itt különböző helyzetek merülnek fel a kapcsolatban, hogy mennyi gazdasági tevékenység várható az adott piacon. A második kérdés arra kapcsol, azzal kapcsolatos volt, hogy nagy különbségek lehetnek a szerződések között. Hát igyekszünk ezt elkerülni, vannak bizonyos központi elemek a szabályozás kérdése, kifelelős a választott bírósági mechanizmusért, tehát eh, igyekszünk valamilyen eh, egységesebb eh, ítélethozatal keretet létrehozni. Ezt próbáljuk tehát elérni. Szingapurt mert megpróbáltam megválaszolni. Meglátjuk, hogy a szingapúriak hogyan reagálnak, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan visszatérnek a tárgyalóasztalhoz, de lehet, hogy megvárják a bíróság ügyvégét. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha nincsen további kérdés, akkor én szeretnék saját részemről még két kérdést feltenni. Az egyik Keller asszony kérdéséhez kapcsolódik, az átmeneti alkalmazás tekintetében. Nem csak az a kérdés felül fel, hogy a befektetési rész vegyes területként definiálható-e, hanem felmerül az a kérdés is, hogy mint dél esetében, vagy akár a szellemi tulajdonjog bizonyos területein, hogy ez a terület, ezt a területet kivehetnénk az ideiglenes alkalmazás alól. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban is mondhatnának valamit. Második kérdésem. Vannak lényegi különbségek a TTIP meglátása kapcsolatban. Az ernyő záradék például nincsen benne. Hogyan lehet például ezzel bánni? De még Helmut Scholz és egy másik kollega is kért szót. One, one, one more question additional maybe. Még egy plusz kérdést szeretnék föltenni hogy a befektetői kötelezettségekkel mi a helyzet. Az rendben van, hogy van joguk a befektetőknek, a beruházóknak, de a kötelezettségekre is kell, hogy koncentráljunk, amikor a bírósági rendszerről beszélünk. Főleg, hogyha megnézzük a beruházási felleteket, ugye erről is folyik most az egyeztetés, a vita, Ezekkel a témákkal foglalkozunk most. Ennyit szerettem volna mondani. A Panama témát nem vetem föl. Euh, Just pour renforcer... Euh, Csak hogy hozzászóljak én is az ideiglenes euh, végrehajtás tekintetében. Amikor a megállapodás hatályos lesz, akkor a beruházási fejezetben az szerepel, hogy ha ideiglenes a megállapodás végrehajtása, akkor az ICS fél három éven keresztül használható a beruházó részéről, akár vegyes megállapodásban is, vagy akkor is, hogyha az ország elutasítja a kérdéses megállapodást. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen őrült ez a rendszer. Képzeljük el, hogy az európai állampolgár hogy tudja megérteni ezt a dolgot. A megállapodásban, hogyha a tagállam elutasítja a megállapodást, a megállapodást, akkor is nem tudom, képzeljük el, mindegy, mondjuk Hollandia elutasítja a megállapodást, akkor az Európai Tanács és a Parlament ezt tudomásul veszi, a CETA megállapodás ideiglenes végrehajtása során, és a holland államot a vállalkozások három éven keresztül támadhatják a megállapodás végrehajtása tekintetében, úgyhogy ez egy teljesen őrült rendszer. Második megjegyzésem. Inta szakbizottságként ugye végig kell, hogy gondoljuk ezt. Ezt már lehetett tudni, hogy nincs kapcsolat az ISDS rendszer és a beruházási mennyiség között. Teljesen őrült dolog, hogy megváltoztatjuk a jogi rendszert a vállalkozások javára, anélkül, hogy bármi bizonyíték lenne arra, hogy ez több beruházást fog ösztönözni. Ez a társadalmainkban a jogrendet teljesen megváltoztatja, anélkül, hogy bármilyen hozzáadott értéket biztosítana. Az egyetlen meggyőző indok, hogy az ISDS rendszer nem rossz a beruházók számára, vagy a beruházás számára. Hát szuper. Politikailag végig kéne gondolni, hogy egy ilyen jogrendszer átalakulás miért szükséges, hogyha semmi bizonyíték nincs arra, hogy ez jelentősen növelni a beruházásokat. Yes, thank you again. I think the... Köszönöm szépen. Reagálnék az első kérdésre, az ideiglenes végrehajtásra. Úgy gondolom, itt több politikai vitára van szükség. Nem tudom, hogy mikor fog erre sor kerülni, megmondom őszintén, mert ugye a bíróság előtti témáink is vannak, Ugye mi azt mondjuk, hogy ez egy EU kompetencia, természetesen a tagállamok nem értenek egyet, és lehet, hogy a parlament sem fog ezzel egyet érteni, vagy legalábbis bizonyos aspektusokkal nem ért egyet az ideiglenes végrehajtás tekintetében. Szerintem jól lenne egy teljes vitát folytatni erről a témáról. Az első lépés persze az kell, hogy legyen, hogy a bizottság megvizsgálja a tanácsi döntést, végig kell, hogy gondoljuk, hogy bizottság részéről a de ez még itt nem történt meg, tehát nem, ami a tanácsi határozat tervezetbe bekerül, erről még mi se folytattunk vitát. Van itt egy másik kérdés is, amit elnök úr felvetett, az ernyő záradék. Igen, ez egy másfajta megközelítés, ebben igaza van. Az kérdésére a válasz az, hogy a bizottság politikája elben támogatja, nem egy széleskörű, régi stílusú árnyék vagy ernyő záradékot, hanem egy nagyon jól meghatározott újfajta ernyő záradékot. azért, hogy amikor ugye konkrét ígéretek tekintetében valaki befektetést hajt végre, akkor tudja, hogy milyen védelmet kap. Ez fontos lenne a jogtisztasság és az elszámoltathatóság szempontjából is. A TTIP javaslatban megmondjuk őszintén, meg hogy mondjuk őszintén, hogy a kanadaiaknak és másoknak van ilyen politikája, és van ilyen jogi jogi hagyománya is. Például Vietnám esetében nagyon sok, és Szingapur esetében is nagyon sok elnyőzáradékos megállapodás van, de Kanadában nem ez a helyzet. Úgyhogy ez egy olyan kompromisszumos megoldás, ami eltér a másfajta megállapodásoktól. Ez egy olyan kérdés, amelynek a tekintetében úgy gondoljuk, hogy a védelmi szabályok, amelyekről tárgyaltunk, bizonyos uh, záradékok plusz védelmet biztosítanak, a, és ez korábban nem volt lehetőség az összes megállapodásban. Solc úr rákérdezett a beruházási kötelezettségekre. Itt is már sok alkalommal megtárgyaltuk ezt a kérdést. El kell, hogy ismételjem, hogy minden szuverén állam természetesen előírhatja a alkalmazandó jogszabályokat, tehát a beruházási klímát úgy alakíthatja, ahogy kívánja. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kötelezettségek, sőt a beruházóknak Európában is nagyon sok a kötelezettsége. De látjuk itt a politikai szempontot is, és úgy gondoljuk, hogy a megállapodásban lehet tenni valamit ennek érdekében. Például keményen fölléphetünk az etikai, a korrekt szabályok betartása érdekében, akár azon túl is, mint amit az egyes országok szabályai előírnak. Nagyon messzire mutató javaslatokról van itt szó, például Myanmarral és Kínával is, és ezért is támogatjuk mi a társasági és szociális felelősség kérdését. Igen, maga azt fog erre mondani, hogy ez nem egy jogilag kötelező szabály, de ahogy önök is tudják, nem olyan egyszerű nemzetközi megállapodásokat magánvállalkozásokkal elfogadtatni, kivéve, hogyha maga a tagállam, vagy az a állam, amelyet tárgyalnak, jogi alapkötelezővé teszi ezt a nemzetközi egyezményt. Természetesen egyébként viszonylag sikeresek is vagyunk abban, hogy ezt a etikai szabályokat be tudjuk illeszteni legalábbis a tárgyalásokba. Nem akarjuk azt a benyomást kelteni, hogy ez nem fontos, sőt, talán még fontosabb most a saját befektetőink számára ez, mint 10-15 évvel ezelőtt. Zsadó úr, de mindenképpen szeretnék reagálni a hozzászólására. Nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy mi az ok és az okozat, amikor valaki befektet például adózás kérdésében, ugye nagyon sokszor a védelmi rendszer befolyásolja a befektetést. A Világbank dolgozik egy ilyenfajta rendszeren, nemzetközi tőke mozgásokat követik, és egyértelműen azt látják, hogy a megbízható jogrendszer a befektetések szempontjából fontos. Én nem azt mondtam, hogy nem lehet bebizonyítani, én azt mondtam, hogy néhány tudomány kimutatja ezt, de nem akarok olyasmit mondani, ami nem százszerzalékig lenne korrekt, mert bizonyos tanulmányok kimutatták, mások nem ennyien egyértelműen. Ez egy nagyon sokoldalú kérdés politikai következtetéseket le lehet vonni. Mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy igenis az, hogy legyenek szabályok, az, az hozzájárul a beruházások fokozásához, és példákat is tudunk a múltból felmutatni. Nagyon sokszor az európai befektetők örülnek akkor, amikor csökkennek a kockázatok, csökken a veszteségük a megbízható szabályoknak köszönhetően. Azt hiszem, hogy ennyiben tudok választ adni a kérdésekre. I'm, my, my train was delayed. Elnézést, késett a vonatom. Lehet, hogy egy olyan témáról van szó, amiről már volt szó, de azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes ezt újra felvetni. Egy könyv hosszúságú kis pamfletet olvastam, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, Lange elnök úrnak és Moneo korábbi elnöknek, ezer szóból áll ez a pamflet, és a kereskedelmi politikáról szól, de nem igazán sikerült ebben a pamfletben kitérni a közvetlen külföldi befektetésekre, és arra, hogy ez a Lisszaboni szerződés ezt mennyiben fedi le. És az FDI most, külön, most a parlament kompetenciájába is tartozik, hogy fog ez a gyakorlatban megvalósulni? Vagy nem találtam erről semmit, vagy annyira vagy túlságosan bonyolult volt, amit találtam. Hogyan lehetne tehát az önök véleménye szerint ezt az FDI-t hogyan működik ez majd a gyakorlatban? Mi aggódunk, és a kollégák hallották már tőlem ezt többször is, lehet, hogy túl sokszor is, ők úgy gondolják, Zsadó úr, eh, kár, hogy most elmegy, de ő is beszélt erről a jelenségről, erről a tendenciáról, hogy az Európai Bizottság és a parlamenti képviselők is eh, a kereskedelmi szerződésekbe millió számra akarnak mindenféle eh, klauzulákat belepasszírozni, amelyek a politikai agendát határozzák meg, vagy semmi közük a kereskedelemhez, vagy csak nagyon kicsi közük van a kereskedelemhez. A kérdés a következő, tehát ez megtörténhet-e? a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatban is, és hogyha igen, ezt akarjuk-e, ez a célunk-e, ez a bizottság politikája-e? I'm very glad to come back for further clarification if the question is, is uh, obscure. Várom a választ erre a nagyon összetett kérdésre. Megadjuk a szót a bizottság képviselőjének. Ami a kereskedelem és a amit a kereskedelemmel és a befektetéssel kapcsolatban csinálunk, az nem vákumban történik, másodszor pedig nem akarunk mindent mindennel összekapcsolni. Ön azt gondolja, hogy olyan mellékes dolgokat akarunk betenni a kereskedelmi szerződésekbe, ami egyébként meg nagyon sok mindenkinek nagyon fontos és életbevágó. Azt gondolom, az évek során többször is hallhatta az, hogy nem minden szerepel a beruházási, illetve a közvetlen külföldi beruházási szerződésekben, de sok minden összefügg azzal, hogy milyen kereskedelmi rendszert akarunk. A legjobb példa akinek tárgyalásokkal kapcsolatban a környezetvédelem és a munkajog témája szerepel ezekben a szerződésekben. Ez egy nagyon fontos pont. Ez fontos a beruházási kompetent verseny szempontjából is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Meg vagyok győződve róla, hogy továbbra is kapcsolatban maradunk a beruházás politikával kapcsolatban nem csak a konkrét szerződésekkel kapcsolatban, hanem általában is. Az ICS rendszer, az energiakarta, azt hiszem, hogy fontos ezeket szorosabban megnézni, és a bilaterális témákat is, remélhetőleg még 2020 előtt, hogy még ebben a jogszabályalkotó ciklusban ezt lezárhassuk. Köszönöm szépen. 12-es pont az kedvencem. Van-e egyéb kérdés? Nincs? Jó, akkor 13-as pont. A következő ülés április 20-21-én lesz. Köszönöm szépen. És a trialógus prep meetingje a konfliktusos területekről származó ásványi anyagokkal kapcsolatban 5 perc múlva kezdődik itt.